Kedves kollégák, kérem, hogy foglaljon mindenki helyet, hogy megkezdhessük az ülésünket. Először is a napi rendet kellene elfogadni. Ezt elfogadottnak tekintjük, köszönöm másodszorban. Néhány bejelentésem lenne. Mint ahogy mindenki tudja, a szörnyű terrorista támadás egy éves megemlékezése ma van, és Tajani úr a képviselőket, illetve minden munkatársat 10 órára a plenáris terem elé hívott meg, hogy megemlékezzünk, úgyhogy 9 óra 55-kor 10 percre felfüggesztjük az ülésünket és 10 óra 5 perckor folytatjuk. A következő a tegnapi koordinátori ülések határozatainak ismertetése. A következő jelentésekről megalapodtunk, hogy az éves jelentések a kvótán kívül esnek, a kvótarendszeren kívül esnek, és péntekig, március 24-én délig kell bejelenteni a saját kezdeményezési jelentéseket a titkárságnál. A kijelölések a nemzeti hatóságok hatékonyabb fellépése, a szöveg érvényesítése, ECR, az ALDE a rotációnak megfelelően jövőre kapja meg ezt a jelentést az EU versenyképességi jelentés ALDE, az EKB az SND, a pénzügyi szolgálatok hivatósága az szocialisták, a 2018-as költségvetés a büró, a saját forrásokra vonatkozó jelentés a szocialistáké, a bizottság végrehajtó hatás Grének a jelentése az. On PRIPS it was agreed to proceed with an early... A PRIPS szakacsatos március 27-én lesz a szavazás, 23-a a módosítók benyújtási határideje. A gazdaságirányítási rendszer az Olaszország Nemzeti Bankjának elnökével való találkozás április 10-én 5 órakor. A CCTP-vel kapcsolatos meghallgatást is elfogadtuk. Gazdasági párbeszéd a bizottsággal, tanácssal az ország specifikus ajánlásokról ugyanaznap, mint a prezentáció, május 13-a, az ekon tagoknak Mato és Morel urak részt vesznek a petíciós hálózatban, amit a PETI szakbizottság kezdeményezett. És akkor az első napirendi pontunk, illetve pontosabban a negyedik, egy nagyon fontos meghallgatás, a központi szerződő felek helyreállítása és szanálása, és nagy örömünkre szolgál. A pénzügyi válságot követően a parlament is egyre nagyobb jelentőséget tulajdonít a központi szerződő felek szerepének a pénzügyi infrastruktúrában, és egyre nagyobb feladatokat látnak el, mint korábban. A 2015-ös központi központi elszámoló rendszer a CCP-k feladata, és egyre nagyobb szerepet töltenek be, mint rendszerszintű intézmények a mindennapi irányításban. És különböző intézkedések születtek az új bankok és az új befektetési, beruházási cégek felügyelete tekintetében. Not be fully excluded. And in such a scenario, egy ilyen forgatókönyv keretében a kockázatok meglehetősen nagyok, és a válságot körültekintően kell kezelni a CCP-k részéről, illetve a helyállító hatóságok részéről. Üdvözöljük a tavaly novemberi bizottsági javaslatot, Időközben a parlament is elfogadta saját állásfoglalását, a helyreállítási és szanálási keretet illetően a tőkepiac egységes piacának megteremtése irányában. Itt a fő cél a válságok megakadályozása, illetve a válságok megfelelő kezelése, a javaslat egyébként a vita jelenlegi állását is jól tükrözi, a nemzetközi vitára gondolok. A CPM is nagyon is nagy szerepet játszik mindebben. Nagyra méltányoljuk, hogy itt szakértőkkel meg tudjuk, meg tudjuk vitatni ezt a rendkívül fontos tematikát és köszönjük König asszony, a pénzügyi stabilitási testület elnökének jelenlétét. Itt van körünkben Stephen Major, az Európai Értékpapírpiac Felügyeleti Hatóság elnöke, és az érdekelt felek különböző szempontjait is meg fogjuk hallgatni. Nekünk társjogalkotónak az a feladatunk, hogy a CCP-k, a clearing tagok és az ügyfelek minden érdekét, minden szempontjait figyelembe vegyük, illetve a három fél kapcsolatos megfelelő szankciókat is alkalmazni tudjuk. A CCP-ket Erik Müller képviseli, az Eurex Clearing a témet tőzsde csoport tagja, vezérigazgatója, Terence McCormick, aki a BNP Paribas értékpapír szolgálatának kockázatkezelési vezetője, valamint Ellen Kili a kockázat és minőségi elemzését felelős igazgató a BlackRock-tól. Mindegyik szakértő megkapja lehetőséget, hogy bevezesse a vitát, és utána a képviselők 3-3 percben lehetőséget kapnak kérdésekre, majd erre a szakértők is 3-3 percben válaszolhatnak. A meghallgatás végén pedig Weizsäcker úrnak és Kay Swinburne-nek, a jelentéstevőknek adom meg a szót. Köszönöm még egyszer, a, hogy elfáradtak, és Elke Müllernek adom meg a szót. Parliament. Köszönöm szépen, köszönöm elnök úr, köszönöm a tisztelt képviselőknek is, és köszönöm a meghívást, hogy erről a nagyon fontos témáról beszélhetek ezen a különleges napon, amely Brüsszel és Európa számára is különleges. Először is elmond, elmondanám azt, hogy miért érdeklődünk ennyire a CCP-k a központi ö, szerződéses felek iránt. A CCP-k a válság utáni ö, származékos ügylet piac reformjának fontos tagját, vagy fontos elemét képezik. A lényeg az, hogy a kockázat csökkenjen a pénzügyi rendszerekben, főleg a nagy bankok összekapcsolódásában. Ez nagyon szépen hangzik, de a CCP-knek mindenképpen tudnia kell kezelni a, különbség, a különböző kockázati tényezőket, a stresszteszteket és a megfelelő szemelés és helyreállítási rendszereket. Ez nagyon fontos része a CCP-k létének. Az SRB az Eurogroup tagjai esetében a bankok legnagyobb szanálási szerve. Számukra ez különösen fontos ez, hiszen a nagy bankokkal foglalkozunk, és a, mi nem csak az euróvezettel foglalkozunk, hanem általában a clearing tagokkal ezért nagyon fontos az, hogy, a, hogy az a fajta az úgynevezett tail kockázatnak vannak kitéve ezek a, ezek a szerződő felek, ezért kell erre különösen odafigyelni, hogyha egy TCP nem képes a, nem képes talpon maradni, akkor valószínűleg nagyon sok clearing tagot is magával ránt. Éppen ezért figyelemmel követjük az Európai Bizottság munkáját ebben a témában, és a pénzügyi stabilitási tanács munkájában, munkacsoportjában is részt vettünk, a CCP szanálással kapcsolatban, illetve azzal kapcsolatban, hogy hogyan függnek egymástól a CCP-k és a nagy clearing tagok, elszámolási tagok. Ezzel kapcsolatban egy iránymutatást dolgozunk ki, valószínűleg a G20 csúcsra 2017 júliusára, nyarára ez elkészül. Most arról szeretnék beszélni, hogy miért vagyunk ma itt. Novemberben született meg a bizottság javaslata a CCP helyreállítás és szanálási témában, és ez nagyon aktuális. Mi az SRB részéről mind örülünk a javaslatnak, és örülök annak is, hogy, egy, hogy a banki szanálási hatóságok is részt vesznek a különböző CCP szanálási kollégiumokban, illetve megfigyelők lesznek az új, az új ESMA szanálási bizottságban. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a különböző hatóságok együttműködése koordinált legyen. Örülünk annak is, hogy nem csak azok a hatóságok vesznek részt ebben, akik a, ennek a szanási kollégiumnak a tagjai, hanem a kollégiumon belül is meg kell egyezni, tehát egy véleményre kell jutni. A válság kezelési csoportok esetében ez különösen igaz a nagy CCP-k esetére. Mindent lehet azért javítani, három területen úgy gondoljuk, hogy még újabb gondolkodásra van szükség, és önöknek is feladata ez részben. Először is a clearing tagokról szeretnék beszélni, hogyan kell őket kezelni. Amennyiben az egyik ilyen clearing tag vagy elszámolási tag megreng, elbukik, az egész CCP bukását maga után vonhatja, hogy a TTP lábra váljon, ahhoz a clearing tagokra veszteségeket kényszerítünk, kényszerítünk, pedig pont ilyenkor vannak valószínűleg nehéz, vagy küzdködnek pont nehézséggel ezek a clearing tagok. A CCP szanálás esetében, tehát ezt ne felejtjük el, nem csak arról van szó, hogy egy, egy too big to fail kérdése, tehát egy rendszer szerű problémával állunk szemben, hanem arról van szó, hogy ez egy külön CCP téma, nem csak banki téma. Ez főleg akkor probléma, hogyha a bankot nem lehet megmenteni, mert például nincsenek, nincsen megfelelő háttér. Nos, úgy gondolom, hogy mindenképpen össze kell azért kapcsolni ezt a kérdést a bank eh, megmentési csomagokkal, ez ugyanannak az érvének a két oldala. a nemzetközi fórumokon nem sikerült ezt eléggé érthetően elmondanunk, vagy ezt eh, megtennünk, de elképzelhető, hogy a clearing, azok a clearing tagok, akikre már vonatkozik egy megmentési program, elképzelhető, hogy az ő esetükben az ő esetükben bizonyos mentesítésekben részesülnének, avagy például a cash call-ok esetében is mentesítést kaphatnának, hogy a, hogy a különböző veszteségeket fölvegyék. Ez azt jelenti, hogy a clearing tagoknak, az, magó, clearing tagokra magasabb hányada jutna a veszteségek elviselésének, ez ellen kell küzdenünk. A második téma, amiről szeretnék beszélni, hadd mondjam el, hogy ez, a, hogy ez egy nagyon régi téma, és egyáltalán nem egyszerű. Tehát a második témánk, az pedig az, hogy hogyan kezdődik el egy ilyen helyreállítási vagy szanálási folyamat. Rugalmasságra van szükség, a CCP szanálás esetén. Amikor ez a folyamat elkezdődik, ez a folyamatnak akkor kell elkezdődni, amikor még van remény, amikor még nem túl késő. Úgy gondolom, hogy ennek mindenképpen az előtt kell megtörténnie, hogy a, hogy a waterfall bekövetkezik a ccp esetében, és az lenne a cél, hogy a meghozott döntéseket végre is hajtsák. Sajnos a CPP-knek nem mindig van megfelelő tőke ereje, ezért fontos az, hogy, illetve ezért elég nagy a kockázata arra vonatkozóan, hogy a, hogy a nem fizetés miatti veszteségek miatt elesnek. Harmadik dolog, nagyon fontosnak tartom azt, hogy az EU-n belül harmonizálva legyen a CCP keret. A ccp szorosan kötődnek egymáshoz, illetve a bankokkal is szoros kapcsolatban vannak. Ezért fontos az, hogy a CCP felügyeleti szanálás és helyreállítási rendszer harmonizálva legyen. Ezt többször ele, több módon el lehet érni. Az egyik az lenne, hogy a bankuniós megközelítést hozzuk létre még egyszer, tehát ezt másoljuk le. Tehát egy CCP bankunióra lenne szükség, de ne feledjük, hogy nem minden tagállamban léteznek CCP-k. De hogy őszinte legyek, arra kéne törekednünk elsősorban, hogy elérjük, hogy a javaslat tartalma a pénzügyi stabilitásra törekedjen, és hogy ki teszi ezt meg, tehát a végrehajtásért kifelelős, az végül is lehet egy második lépés is. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna mondani, és elnézést kérek, hogy egy kicsit hosszúra nyúlt a beszédem, de szívesen válaszolok bármilyen felmerülő kérdésre. Köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig Stephen Mayer, az ESMA elnöke következik. Köszönöm szépen, Roberto, hogy megkaphattam a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt európai parlamenti képviselők. Hadd kezdjem azzal, hogy nagyon szomorú évforduló ez a mai nap Brüsszel és Belgium, valamint Európa számára. Köszönetet mondok a szakbizottságnak, hogy megszervezték ezt a meghallgatást, hogy a CCP-knek helyreállítás és szanálási rendszert alakítsanak ki. Nagyon izgat engem ez a jogszabályalkotási tervezet, és az ESMA aspektusából szeretnék rávilágítani néhány kérdésre a CCP-k ellenálló képességével kapcsolatban. Néhány általánossággal kezdeném. A CCP-k fontossága Európában és globálisan is folyamatosan növekszik az elmúlt években, miután végrehajtották a DG20-as elkötelezettségeket, és a rendszer kockázati rendszer szintű kockázatok csökkentésére egy használt egyik eszköz a CCP-k használt. Az ESMA stresszteszteket hajtott végre tavaly, és azt találtuk, hogy a clearing tagok által nagyon szorosan kapcsolódnak egymáshoz a CCP-k. Tehát rendszer szinten nagyon oda kell figyelni rájuk, különben magukkal ránthatnak egy sor másik intézményt. Nagyon fontos a stabilitás, pénzügyi stabilitás megóvása szempontjából. Az elmúlt években az ESMA erősen támogatta az európai megközelítés végrehajtását, amivel a központi szerződő felek ellene a képességét próbáltuk javítani. Konvergenciát tapasztaltunk egy sor intézkedés vélemény öm, között, és egy aktív részvételt tapasztaltunk a CCP-k fel ellenőrző testületeiben. Egy EU-s stresszteszt nyomán Kifejlesztettünk egy sor ellenőrző stressztesztet a CCP-k részére, amelyeket időközben is lehet alkalmazni. Hozzájárultunk ahhoz is, hogy az egyes CCP-ket felülvizsgáljuk akkor, amikor jelentős változásokat ö, hajtanak vége a kockázati modelljeikben. A jelenlegi szabályozói keret sikertörténetnek nyilvánítható, hiszen szabályokat és megerősített biztonságot biztosít a pénzügyi szektornak. Ennek része a helyreállítás és szanálási jogszabály is, ami válságban is hiteles piaci kondíciókat tud nyújtani és védelmet biztosít valamilyen szinten. A bizottsági rendszer vagy javaslat most új helyreállítási és szanálási szabályokat próbál megfogalmazni a központi szerződő felek számára más EU-s jogszabályokhoz, az emirhez is ezt hozzá kell igazítani. A jelenlegi iránymutatás, amit az IOSCO például meghatároz a szanálással és elrejtással kapcsolatban, szintén nagyon hasznos, ha figyelembe vesszük. Nagyra értékelem azt a fontos szerepet, amit az eszmának szánnak a jogalkotók, és hogy a CCP-k felügyelő hatóságának nyilvánítottak bennünket. Az ESMA készen áll erre a feladatra. Azonban nem értek egyet azzal a következtetéssel, hogy ezeket a tiszteletre méltó feladatokat nem kell megtámogatni finanszírozási forrásokkal. Nincsen elég erőforrásunk arra, hogy ezt a nagyon fontos jogszabályt megfelelően végrehajtsuk. Most a javaslat három kulcsfontosságú aspektusára térnék ki. A szanálási eszközökre, szanálási hatóságokra térnék ki. Először is a helyreállítás tervezése. Nagyon fontos felelőssége van a CCP-knek abban, hogy végrehajtható és átfogó helyreállítási tervet hozzanak létre az illetékes hatóság felügyelete és a CCP kollégium felügyeletével. A meglévő emír értelmében létrehozott felügyelő hatóság vagy felügyeleti ellenőrző eljárások már is nagyon sok segítséget nyújtanak, de egy részletesebb technikai leírást szeretnénk látni, különösen azért, hogy megvalósulhasson a felügyelő hatóságok közötti konvergencia, és jobb benchmarkok legyenek a CCP-k számára Európa szerte. Kiegészítő intézkedésekre van ehhez szükség, például iránymutatásokra vagy standardokra. Másodszorban a szanálási eszközökre szeretnék reflektálni. Rendkívül fontos megérteni a tekintetben, hogy bár vannak párhuzamok a banki helyreállítás és szanálási irányelvvel, és vannak szinergiák a kettő között, a pénzügyi piaci infrastruktúra szempontjából a CCP-k helyzete nagyon más, mint a befektetési cégeké és a bankoké. Ezért minden szanálási eszközt ebbe a specifikus kontextusba kell, hogy elhelyezzünk, és az ENIR kerethez is hozzá kell igazítani. Azt is azonban hangsúlyoznám, hogy a jogalkotási keret a szanálási hatóságoknak lehetővé kell, hogy tegye, hogy megfelelő rugalmasságot alkalmazzanak az aktuális piaci helyzetre vonatkozóan. Aztán a szanálási folyamat irányítása. A CCP-k olyan infrastruktúrák, amelyek határokon átnyúlóan működnek, és az együttműködés, koordináció az illetékes hatóságok között mindig meg kell, hogy valósuljon. Elismerjük azt, hogy egy ideális kormányzási folyamat, kollégiumok és egy sor felügyeleti hatóság létrehozása hasznos lehetne, de az eszmának az eddigi tapasztalataira szeretnék kitérni az ilyen jellegű kollégiumokkal kapcsolatban. Az eszmának eddig nem volt még szükség arra, hogy mediációs folyamatot indítson be egy emír kollégiumi véleménnyel kapcsolatban kétharmados tükségre van szükség a kollégium tagjai között, hogy támogassák a mediáció kérését az eszmától, és ez nagyon ritkán fordul elő. Minél nagyobb egy szanálási testület a CCP kollégiumhoz képest, annál nehezebb lesz elérni ezt a szükséges kétharmados többséget. Más hatóságok is részt vesznek ezekben a kollégiumokban, például a felügyeleti hatóságok vagy a clearing tagok képviselői, és ellentétes érdekeik miatt egyre nehezebb lesz ezt a kétharmados többséget elérni. Kérem, ne felejtjék ezt, amikor a bizottság javaslatának erről a pontjáról tárgyalnak, ami szerint most minden tag két kérheti az ESMA-tól, hogy mediációs folyamatot indítson be. Szerintem érdemes lenne a mediáció előtt álló akadályokat csökkenteni, hogy könnyebben beindulhasson ez a folyamat. Végül pedig a nemzetközi standardokkal való konzisztencia kérdésére térnék ki. A CCP-kről szóló európai jogszabályoknak nagyon fontos, hogy a CPMI IOSCO FSB-től érkező mindenféle standardoknak meg, fog, meg tudjanak felelni, és szerintem, hogyha nyárig ezt el tudjuk végezni, akkor nagyon hasznos lenne ez a gyakorlat. A jelenlegi előirányzat szerint pedig nyárig ezt meg fogjuk csinálni. Mm, a ccp tehát az infrastruktúra nagyon fontos része, készen állunk arra, hogy továbbra is intézményi támogatást nyújtsunk abban, hogy ebből a jogszabálytervezetből valódi siker váljon. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Akkor most megkezdjük a vitát. Az első hozzászóló az egyik jelentéstevő Vajcekker úr. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyon köszönöm ezeket a nagyon hasznos bevezetőket. Három kérdésem lenne először is. a szabályozók kollégiumával kapcsolatos megközelítésre vonatkozik, a CCP javaslat, a helyreállítás és szanálási javaslat kapcsán. Arra utalt, hogy általánosságban ezek a szervezetek jó időkben megfelelően működnek, de természetesen nehézségekbe is ütközhetnek rossz időkben, amikor rossz idők járnak, különös tekintetben a bank unióra. És itt a bizalommal, a teherviseléssel kapcsolatosan merülnek fel problémák. Az első kérdésem az arra vonatkozik, hogy tekintettel a probléma jellegére, amikor gondolom, hogy senki nem fogja megélni azt, hogy egy nagyobb CCP totális csődöt mond. Minden esetre fel kell készülnünk a rossz időkre. Nem lenne-e indokolt egy egységes felügyelet kialakítása? A második kérdésem, ez egy kicsikét kényes, így a hónap vége előtt, de minden esetre figyelembe kell venni. Itt utalt az egyik előadó implicit módon a Brexitre. A jelenlegi javaslatok az emérben a helyreállítással, szanálással kapcsolatosan milyen potenciális kihívásoknak kell, hogy megfeleljen a Brexit következtében, amikor is nagyobb CCP-k és az EU területen felhalmozott források tekintetében milyen következményekkel jár, ha ezek a nagy CCP-k az EU-n kívül működnek. És nem lenne szükség egy szilárdabb rendszere, ami a harmadik országokban működő CCP-kre is vonatkozik. A harmadik kérdésem pedig talán konkrétan Königasszonynak szól. Mi váltaná ki azt a folyamatot, ami meg következtében a helyreállítás felváltja a szanálás, itt eh, a mindennapi tapasztalatokra kellene figyelemmel lenni. Eh, mit teszünk addig, amíg elérünk a eh, vizes és széléig? Tehát egy olyan hiteles rendszerre van szükség, ami biztosíthatja, hogy ne kerüljön túl hamar a helyreállításra. Köszönöm szépen. Jó, tehát ez akkor az összes kérdést meghallgatjuk. Itt több kérdésem lenne. Kérik hogy köszönöm először is az ESMA helyreállítással kapcsolatos munkáját. Nagyon nehéz feladat volt, hogy az összes szabályozó egységesen kialakítsa az álláspontját, és az összes tag megállapodjon egy közös vonalban. Tudom, hogy nagyon keményen dolgoztak ezen. Nagyon örülök, hogy ez egy globális munka, ami mellé a bizottság is beáll. A feladatomnak látom azt is jelentéstevőként, jelentéstevőként, hogy elismerjük a szakemberek munkáját, és a szakmai szempontokon ne nagyon változtassunk. De hát legyen azért némi mozgásterünk. König asszonyhoz a kérdésem a következő. Az FSB egy szerszámos láda megközelítésre koncentrál. Vannak -e olyan eszközök, amelyeket alkalmasabbnak tart a teljesítési, tehát a tartozás teljesítési forgatókönyv keretében szemben a nem teljesítési forgatókönyvekhez képest. Tekintettel az ösztönző rendszerekre, amelyeket a clearing eh, tagokkal eh, szemben alkalmaznak. Tudom, hogy a kompenzáció kérdésével is foglalkoznak, és a második panelben ez szóba fog kerülni az ágazat képviselőinek részéről, de ha elmondaná, hogy ön szerint, illetve hogy hol állnak a dolgok, és hogy milyen ponton lehetnek alkalmasak vagy alkalmazhatók ezek az ösztönzők. És még egyszer erre az eszköztár megközelítésre, a helyreállításra kérdeznék rá. A javaslatban egy második szint is megfogalmazás került. Figyelembe kell venni azt is, hogy a 17 CCP, amely az EU-ban működik, mennyire harmonizálható, illetve másként megfogalmazva. Ugyanazt a felügyeleti megközelítést alkalmaznák-e a nemzeti elszámoló rendszerekkel szemben, mint a CCP-kkel szemben? Köszönöm, Danuta Humner, köszönöm szépen, elnök úr. Én is köszönöm a bevezetőket. Egyet értek azzal, hogy itt most egy komoly jogszabályi hiátussal foglalkozunk, egy olyan rendszert akarunk kialakítani, ami eddig nem működött. Tehát figyelembe kell venni az összefüggéseket más jogszabályokkal, Ugyanakkor szerintem ez egy kiváló alkalom arra is, hogy egyfajta friss gondolkodást valósítsunk meg ezekben a kérdésekben. Több részletkérdésem lenne. Az egyik az, hogy a bank helyreállítási és szanálási rendszer hogyan illeszkedik a CCP-k hasonló rendszeréhez, és az FSB bizonyos iránymutatókat ígért nyárra, ezeket kíváncsian várjuk. Mielőtt megkezdenénk a CCP helyreállítással kapcsolatos munkát, Az FSB egyértelműen a diszkrimináció mentességet hangsúlyozza a CCP-k és a bankerállítás kapcsán. Önök Elegendőnek tartják-e ezt, működőképesnek tartják-e ezt a globális bankválságra tekintettel? A második kérdésem az FSB iránymutatásokkal kapcsolatosan az információ cserére vonatkozik a hatóságok között. Ha megnézzük a bizottság javaslatát, itt ezzel kapcsolatosan semmi konkrétum nem szerepel. Önök szükségesnek tartják-e az fokozottabb információcserét a CCP-k, illetve a helyreállítási, illetve bankfelügyeleti hatóságok között? elhangzott az EIB-n és az EBRD-n belül is a helyreállítási bizottságok kérdése, a rendelet ötös cikke is szól erről. Önök szerint hasznos lenne egy közös EIB ESMA helyreállítással foglalkozó bizottság kialakítása? Az előzetes mar- margin haircuttinggal kapcsolatosan az önök véleménye szerint ezt nem kellene eleve kizárni az eszköztárból, de ez akkor kerülne bevetésre, amikor már minden egyéb helyreállítási eszközt kimerítettek. Tehát az a kérdésem az FSB-hez, hogy a előzetes margin haircutting kapcsolatos vita hogyan áll, illetve milyen biztosítékokat javasolna. Köszönöm. Három percet kérnék szépen mindenkitől, ahhoz azt tartsák be, legyenek szívesek. Köszönöm szépen ezeket az előadásokat. Kate Swinburne kérdéséhez kapcsolódnék én is, az eszköztár, vagy a szerszámos láda kérdése. Mindig a rugalmasság és a, és a gyorsaság közötti egyensúlyra kell figyelni. Megfelelő eszközökre van szükség, megfelelő szerszámokra, szerszámos ládába, de hogyha túl preskriptívek vagyunk, akkor vajon mi történik? Ez olyan, mintha az ember ige a bútort szerel össze, az ember próbálja ugyan követni a leírás, de néha mégsem a kívánt eredményt érje el. Ez a világ többi részén is így van, vagy az élet többi részén is. Hogyan lehet azt elérni, hogy megfelelő, megfelelően rugalmasak legyünk, és gyorsan is fel tudjunk lépni? A kibertámadás korában még inkább gyorsan kell eljárnunk. So- sokszor szemeles esetében nincs idő. Lehet, hogy rögtön az utolsó fázisra kell ugranunk. Hogyan lehet ezt garantálni? És ez a Major úr igazgatásra vonatkozó megjegyzéseihez kapcsolódik. Hogyan lehet elérnünk azt, hogy az igazgatásra vonatkozó szabályokat alkalmazzuk, de föl tudunk lépni gyorsan is, Valójában erre van leginkább szükségünk, hogy gyorsan fel tudjunk lépni. Tehát egyrészt megfelelő teret kell hagynia a külső értékelésnek, de lényeg az, hogy gyorsan fel tudjunk lépni. Köszönöm. Köszönöm, Miguel Viegas következik. Eh, Köszönöm szépen. Nekem lenne egy eléggé alapvető kérdésem. Most ugye egy kezdeti stádiumban vagyunk, nem egészen világos számunkra az, hogy mekkora mértékű, vagy milyen mértékű ez a probléma. Viszont többet szeretnénk arról hallani, hogy az Európai Unión belül a CCP esetében mi a rendszer szintű kockázat. az önök által regisztrált ccp esetében mi ez a kockázati forrás, és az elmúlt időszakban eh, hogyan működtek a CCP-k? Előfordult-e, hogy veszélybe kerültek, illetve pontosan mi, milyen rendszer szintű kockázat van beépítve a rendszerbe? hogyha csődbe mennének, akkor nyilvánvalóan lenne itt veszteség is, csak kérdés az, hogy ez mennyire terjedne át másokra. Ezt szeretném pontosan tudni, hogy mi a valós kockázat. Köszönöm. Még valaki szeretne hozzászólni a spontán hozzászólások közepette? Elnézést a vendégeinktől. Most el kell könni következik. Nem, pervans, pervans is szeretne szólni. Akkor még egy kérdés, utána pedig szünetet tartunk, és aztán visszajövünk. Rövid lesz ugye a kérdés, és rövid lesz a megemlékezés is. Köszönöm szépen. Azt hittem, hogy még több árnyékjelentéstevő kér majd szót, ezért jelentkeztem ilyen lassan. Köszönöm ezt a két, előadó, két előadást, azt hiszem, hogy rögtön a lényegre térünk. Három kérdésem lenne. Az első kérdést majdnem föltette Swinburne asszony. Talán Major úrnak szegezném a kérdést. Az Európai Parlament ugye vizsgálja ezt a javaslatot, és az egyik kérdés, amit eldőlhet az, hogy a tagállami felügyelők felelősségét csökkentsük, tehát harmonizálnánk. Hogyha harmonizálunk, akkor önök szerint, vagy ön szerint milyen úton kell elindulnunk? Második kérdés. Élesen kritizálták a kollégiumok működését. A CCP esetében, a CCP szanálása esetében valószínűleg, vagy azt prognosztizálták, hogy ez még problematikusabb lenne, de akkor viszont milyen modellt szeretnének, hogyha a kollégiumi irányítási rendszer nem jó. Aztán fölmerül azért még egy kérdés is, a Brexit dimenziója. Hogy fogja ez befolyásolni a dolgokat? Még arra is szeretném önöket kérni, hogy térjenek ki arra is, hogy a 27-ek Európájában mi változna meg. Nyilván nem ezzel foglalkoznak a mindennapjaikban leginkább, de miután önöknek egyik legfontosabb témája a stabilitás, illetve a rendszer szintű kockázatok a CZP-hez kapcsolódóan is. Mi a helyzet a piac elhelyezkedésével, illetve a ccp regiszterének eh, elhelyezkedésével, attól függően, hogy euróról van szó, vagy nem, ez lenne a három kis rövid kérdésem. Elnök, köszönöm szépen, hát jó sok bonyolult kérdést kaptak, nem lesz egyszerű majd válaszolni. Idejük nincs sok, de most szünet következik, és 10 óra 5 perckor folytatjuk a munkát. A plenáris elé fogunk kimenni az egy perces néma felállásra. Dear colleagues, please, may I ask you to... Kedves kollégák, kérem foglaljanak helyet. Tisztelt alelnök úr, társjelentéstevő, Nagyon sok jó kérdés merült tehát fel. El kell külni, parancsoljon. Köszönöm szépen tényleg nagyon sok jó kérdés érkezett. Hadd kezdjem azzal, ahol egy, talán egy picit más véleményt képviselt, mint Steven. Amikor, amiről beszélünk most, az egy CCP csődbe menetele, kudarca. Mindannyian ugye a nem teljesítési szenárióról beszélünk. Egy vagy több clearing tag csődjéről, amit lefordíthatunk arra is, hogy nagyobb bankokról van szó. Ebben az esetben szükség van egy kollégiumra szerintem, mert ott kell, hogy legyen a felügyelő, a clearing tag szanálási hatósága és a ccp e is, hogy megpróbáljanak együtt jó megoldást találni időben olyan időben, amikor muszáj tenni. De teljes mértékben nyilvános az is, hogy kell, hogy legyen egy olyan párbeszéd, ami valami eredményre vezet, ezért kell, hogy legyen egy erős indíték arra, hogy legyen mediáció, és legyen egy kiegyensúlyozott mediátor. Steven azt mondta, hogy soha senki nem megy mediációra, de nekünk már konkrétan volt egy év alatt, egy éven belül is, ahol ennek következtében sikerült egy szanálási tervet kialakítani. A Brexitet most átugornám, de hogyha megengedik, akkor egy másik érvelésbe belefognék. Vannak nemzetközi CCP-k Európán belül is és kívül is, és talán az egyik legerősebb érv az az, hogy meg kell bizonyosodni arról, hogy az egymással elkerülhetetlenül versenyző CCP-k ugyanazon biztonsági standardok figyelembevételével tegyék ezt, és legyen kereszt elismerés a különböző rendszerek között, hogy ne lyukadjunk ki oda, hogy nincs megfelelő biztonság a saját területünkön és a saját üzletünk vállalkozásunk nincs biztonságban. Mi válthatja ki azt, hogy a szanálásba belekezdünk? Azt hiszem, hogy itt ugyanazt a pontot említhetném, amit már többször említettünk. A szanáló hatóságnak szüksége van rugalmasságra, de ugyanakkor az is nagyon fontos, hogy azon a ponton, amikor megkezdjük a szanálást, több félnek a jogait megvizsgáljuk, a fizetésképtelenségüket, aztán az NCVO elvet is, a No Creditor Burst off is figyelembe kell venni, illetve a fizetésképtelenséget. Az FSB-nél nagyon hosszú történetünk van már, és látjuk a, a problémáinkat tükröződni az Európai Bizottsági Javaslatban is. Itt inkább indikátorokról kell beszélnünk, nem lehet valakire mindenre ráhúzni ugyanazt a ö, kabátot. Hogyha a CCP előfordulhat, hogy nem tud egy konkrét funkciót betölteni, nem tudja a léletképességét visszaállítani, tehát hogyha az első lépés kudarcot vallott, akkor meg kell vizsgálni azt, hogy a következő lépésekben mennyire tudunk hinni, hogy meg fogjuk menteni vele a CCP-t. Illetve azt is meg kell vizsgálnunk, hogy mennyire me- vannak meg az eszközeink ahhoz, hogy megmentsük a CCP-t. A CCP nem egy bank, hanem valami teljesen más. Talán mondhatnánk azt, hogy ez egy olyan nagy kompjúter, amit folyamatosan működésben kell tartani ahhoz, hogy az üzletmenet folytatódjon. Ehhez sok eszközünk lehet. Például egy teljesen csődben lévő központi szerződő fél eladása nem nagyon valószínű. Egy áthidaló CCP sem nagyon megoldható. Úgyhogy a szanálás szempontjából az a kivezető út, hogyha sikerül úgy, olyan szinten helyreállítani, hogy ismét működőképessé váljon. És azzal a veszteségeket allokálják, az emberek persze nagyon örülnek annak, hogyha um, profitot osztjuk el, de ha veszteséget osztjuk el közöttük, azt kevésbé, de mégis meg kell tenni. És uh, tehát ahhoz, hogy uh, a rulebookban szereplő eszközöket alkalmazzuk, ezek fontos, hogy mind készen álljanak, és a szanálási hatóság azonnal tudjon dönteni. Például egy, egy üzleti vállalkozás részleges felbontása lehet egy, meg, egy megoldás. Aztán ismét ez oda vezet bennünket, hogy érdemes beszélni a kártérítésről. Az FSB még eddig szándékosan nem döntött arról, és most egy banki kifejezést használnék, amitől az embereknek felmegy a vérnyomása, mert nem tudunk eleget Arról van szó, hogy összekapcsolódnak a clearing tagok és a CCP, és együtt kell dönteniük. Mondhatjuk azt, hogy mivel itt egy tél eventről van szó, nem vagyunk biztosak, de hogyha a veszteségeket el akarjuk osztani, akkor valamilyen tulajdonjog alapján kell ezt elosztani, és ezáltal megadjuk a lehetőséget arra, hogy legalább részlegesen helyreálljanak, és így a bizonyos tulajdonrész kapása a clearing tagok számára, ez egy megoldás lehet, hogyha ismét felállnak a padlóról, akkor onnantól kezdve tovább tudjanak működni. De ehhez nagyon fontos, hogy megfelelő flexibilitásunk legyen, hogy a nagyon valószínűtlen helyzetben, amikor a probléma bekövetkezhet, meg tudjuk csinálni ezeket. Valóban rendszer szintű kockázatról van szó? Van-e a múltból példánk erre? Nincsen. De a derivatívákat rendszer szintűvé tettük, tehát ez nagyon komoly akadályt jelenthet. Úgyhogy muszáj végig gondolni, hogy mi történik, mi történhet, hogyha az egyik CCP csődbe megy. Őszintén remélem, hogy ez nem fog megtörténni egyébként. Látom, hogy már itt ugrálnak előttem a fények, úgyhogy abba hagyom, bár sok mondani valom lenne. Steven Major kap szót. Köszönöm én is a kérdéseket a képviselők részéről, és igyekszem megválaszolni ezeket. Volt néhány kérdés a rugalmasság és az arányosság témájában, illetve a gyorsaság témájában, hogy ez hogyan működik a helyreállítási tervek kapcsán. Nagyon fontos felismerni azt, hogy itt egyrészt rugalmasságra és arányosságra törekszünk, ugyanakkor a derivatívák esetében a központi clearing igen szigorúan ellenőrzött a szabályzók részéről. Tehát ebben a keretben biztosítani kell, hogy egyrészt megvalósuljon a gyorsaság és az arányosság, ugyanakkor a, ki kell zárni, hogy a szabályozók közötti válogatás kockázata ne valósuljon meg. Mint ahogy a bevezetőben is említettem, mi további útmutatásokat kívánunk adni a helyreállítás eszközeit illetően. Itt a következetesség, a konzisztencia nagyon fontos. Ugyanakkor a, az akadályt is lejjebb kell vinni. Tehát egy éven vagy két-három éven belül nulla ilyen esettel számolunk. Fontos tisztában lenni azzal, hogy ami az eszmához kerül, egyáltalán nem feltételezi, hogy ez egy hosszasabb döntés lesz, akár 24 órán belül is döntenünk kell. Gyorsan kell reagálnunk, akár telefonon is. Tehát megfelelő egyensúlyt kell teremteni a rugalmasság között, illetve a között, hogy ne legyen verseny a különböző szabályozók között. Tehát további eszközökre van szükség a helyreállítás tekintetében, ugyanakkor viszont a mediáció kiváltó szintet is csökkenteni, lejjebb kell vinni. Egy eléggé erőteljes mechanizmusra van tehát szükség, és én azt szeretném szakértőként, vagy technokrataként, a központi felügyelet szerintem nagyon indokolt lenne, és ehhez egy erőteljes mechanizmusra van szükség. A jelenlegi kollégiumi módszerek sokkal erőteljesebb, mint ami, ami korábban létezett, tehát számomra ez inkább egy politikai sem, mint technokrata döntés. A központi felügyelet mellett szóló technokrata érvek meglehetősen erőteljesek, és itt hármat szeretnék említeni. Ha megnézzük, a központi felügyelet mellett szóló érveket. Először is az összekapcsolt nyitottság nem csak a ccp között, hanem a bankrendszerek között fontos másodszorban. Itt a szabályozók közötti versenyre komoly esély van, harmadsorban pedig tisztában kell lennünk azzal, hogy ha a Brexitet követően 3, 13 CCP fog működni az EU-ban, és a legtöbbjüket egyetlen egy hatóság felügyeli, akkor annak a hatóságnak kell a megfelelő kompetenciákat, szakértelmet biztosítania. Az egyik nemzeti illetékes hatóság már ezt a tevékenységet az ESMA-hoz delegálta. A Brexit-tel kapcsolatosan pedig azt mondanám, hogy ez a kérdés nagyrészt összefügg azzal, amit már harmadik országokkal kapcsolatos EU-s politikák kapcsán a viták során elmondtunk, itt korlátozott lehetőségek vannak arra, hogy egy harmadik országbeli szervezetet felügyeljünk, vagy ellenőrizzünk. És csak korlátozott mértékben juthatunk információkhoz harmadik országbeli CCP-kről, illetve hogy a különböző szabályokat velük szemben érvényesíteni tudjuk. Már korábban is végig gondoltuk ezt a kérdést, tehát azt kellene eldöntenünk, hogy jobb mechanizmusra van -e szükség, illetve hogy egy harmadik országbeli szabályozó hatóságnál hogyan lehet biztosítani, hogy megfelelő módon érvényesítse a CCP-kkel szembeni elvárásokat. Tehát egy harmadik országbeli szabályozótól nem várhatunk, várhatjuk el, hogy ezeket a szabályokat teljes mértékben alkalmazza. Ami pedig a két az ESMA-nál, illetve az EIB-nél működő helyreállítási bizottságot illeti, a ccp helyreállítása merőben eltér a bankrendszerben alkalmazott helyreállítástól strukturálisan is, az, a az információhoz jutás is eltérő a bankrendszerben, meglehetősen nehéz az értékeléssel kapcsolatosan megfelelően tájékozódni, tehát fontos, hogy külön-külön bizottságok létezenek. És a javaslatban is vannak speciális megoldások az EIB-re, illetve az ESMA-ra vonatkozóan, amelyek biztosítják a megfelelő információt cserét, ami a variációs margint a kezedre alkalmazott biztonsági sávot illeti, erre vonatkozóan is vannak javaslatok. Itt elfben támogatjuk az utóbbit, tehát az Initial Margin Haircutting megoldást, ugyanis mindig jobb több eszközzel rendelkezni, mint kevesebbel tehát a nemzetközi vitákra, eszmecserékre tekintettel is mi úgy gondoljuk, hogy a bizottság javaslatában ez nem egy konkrét mechanizmusként jelenik meg a rendszer szintű kockázatokat, illetően amely CCP-kre vonatkozik, és hogy mennyire ellenálló képesek itt ahhoz, hogy a már eddig is meglehetősen szigorú feltételek mellett működés szempontjából fontos megvizsgálni, hogy milyen magasra helyezzük a lécet a CCP-k esetében, ami már így is elég magas. Végül is mi arra a következtetésre jutottunk, hogy a CCP-k kellőképpen ellenálló képesek. A stressztesztek módszere is most kerül kialakításra, és a szerződő felek nem teljesítését is, mint kockázatot ennek során figyelembe vesszük. Now... Köszönöm szépen. Nézzük a második panelt, és két Whitburnnek adnám át az elnöki feladatokat ezennel. And my apologies here to my first vice chair, who's... Köszönöm. Mellette ül az első alelnököm, és miután egész napig tudok maradni, azt hiszem mostantól leszek az elnök. Nézzük, a, hogy mennyi időnk van. A következő eh, napirendi pontunk 11 órakor következik be. Én vagyok az egyik eh, társ jelentéstevő, úgyhogy ha megengedik, akkor majd a végén még hozzá eh, szólnék. Jó lenne, hogyha ezentúl nem 7-8 percben szólnának az előadóink, hanem mondjuk legyen ez 5-6 perc, és akkor kicsit több idő marad a kérdésekre. Az árnyék jelentős tevőkre, illetve a másik társjelentés tevőre is azt mondanám, hogy két percben próbáljuk meg korlátozni magunkat, és akkor még meghallgathatjuk a válaszokat is, és 11-be tudjuk fejezni. Az, az első vendégünk Erik Müller, az Eurex Clearing vezérigazgatója parancsolja. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, tisztelt parlamenti képviselők, először is szeretnék köszönetet mondani. Szeretnék köszönetet mondani Swinburne asszonynak és von Weizsäcker úrnak, az Econ titkárságának is, hogy sor kerülhetett erre az ülésre. Ez nagy öröm számomra, nagy megtiszteltetés is, illetve az Eurex Clearing számára is, hogy itt lehetünk ezen a meghallgatáson. Mielőtt a jogalkotási javaslatra térnék, meg, engedjék meg, hogy néhány lépést hátralépjek, és beszéljek arról, hogy miért is beszéljük meg ma, ma ezt a témát. 1929 óta a legsúlyosabb pénzügyi válság tíz évvel ezelőtt következett be. Valószínűleg már mindenki belefáradt ebbe, de olyan, mintha ez az európai, mintha az európai olyan egy új béke korszakba érkezett volna. Nos, rendkívül sok munkahelyet és gazdag, gazdagságot tett tönkre ez a válság. A teljes GDP, az, e- az euróövezet teljes GDP-ének 8%-át fordítottuk arra, hogy megmentsük a bankokat és a pénzügyi szektort. 2008-tól 2014-ig. Különleges körülményekre, körülmények között különleges válaszokra van szükség, ezért fontos az, hogy a G20-as találkozón Pittsburghben 2009-ben születtek döntések különleges jellegű döntések, de számunkra ezek a döntések nem csupán válságkezelésnek tűnnek, megfelelő nemzetközi koordinációra van szükség, és jogszabályokat kellett, illetve nemzetközi szabályokat kellett kidolgozni. Ennek az volt a célja, hogy a jövőben az ilyen típusú válságokat el tudjuk kerülni, illetve hogy minimalizáljuk az állami forrásokra, és lehet az adófizetőkre háruló terhet. Amikor a Pittsburghi tanács csúcsról beszélünk, akkor mindenkinek az jut eszébe, hogy a banki tőkét megnöveljük. Nos, nagyon fontos volt az a döntés is Pittsburghből, hogy az OTC, a tőzsdén kívüli származásos, származékos ügyletekre vonatkozóan is sokkal világosabb szabályoink vannak, illetve ezeken a piacokon, tőzsdén kívüli piacokon sokkal nagyobb átláthatóságra, tájékoztatásra törekszünk Miután egy nagyon bonyolult rendszer jött így létre, nagyon nehéz volt a részve, nehéz lett a részvevők számára az, hogy felmérjék a kockázatokat. Ez pedig egyfajta potenciális fenyegetettség a pénzügyi stabilitásra nézve. Nos, az átláthatóság, az, e- az, az integritás és a hatékonyság növelése ezen a származékos piacon nagyon fontos. Az Európai Parlament is foglalkozott már ezzel, nagyon fontos döntéseket hozott már a parlament. Egyrészt, hogy tőzsdén és elektronikus platformokon a kereskedelem történjen átlátható szerződéseken keresztül, másrészt pedig, hogy CCP-ken keresztül történjen a clearing. A CCP-k azt jelentik, hogy ők képviselik az eladót a vevőkkel szemben, és a vevőt az eladókkal szemben. Ez azt jelenti, hogy nem egy titkos ügyletek folynak, hanem mindenki számára átlátható módon történik a kereskedés, és egy semleges kezelő lesz a CCP-ből. Ez azt jelenti, hogy, hogy a megterülési kockázatot is mérsékelik, de a rendszer is hatékonyabb lesz. Miután túl sok időm nincsen, engedjék meg, hogy elmondjam az én javaslataimat. Másoknak is volt már három javaslatuk, most elmondom az enyémeimet. Nagyon fontos, hogy egy ösztönző rendszert fogalmazunk meg, illetve hogy ne e, herdáljuk el az adófizetők pénzét. Ez egy elsőre egyszerűnek tűnik, de arról van szó, hogy a bizottsági javaslatból vonjuk ki az állami jellegű pénzeket. A szöveg ugyanis arról szól, hogy ez egy állami szintű megmentés. Hogyha a résztvevők állami pénzekhez juthatnak, hogy a kritikus szolgáltatásokat folytathassák azon túl is, mint eh, amennyivel ők hozzájárultak a kockázatok közösségi vétételéhez, akkor ösztönző az, lehet, hogy ez arra ösztönzi őket, hogy a szanálást ne támogassák, illetve ne preferálják. Ez pedig úgy gondolom, hogy egy nagyon komoly kockázathoz vezetne. A második javaslatom, ez ugyanez a logika gyakorlatilag, a kompenzációs záradék ebben a javaslatban szerintem veszélyes. Hogyha egy clearing tag folytatja hogyha egy clearing tag számára fontos a folytonosság, és ebből haszna is van, akkor miért kéne őt kompenzálni, amelyek úgyis ne, azért, ami úgyis szükséges ahhoz, hogy fennmaradjon a piacon. Hogyha a hogyha a résztvevők ilyen típusú veszteségeit kompenzáljuk, akkor valójában nincs is, nem, nem is beszélhetünk veszteségallokációról. Úgy gondoljuk, hogy a kritikus szolgáltatások folytonossága már így is számos előnyhöz vezet. A clearinghez való hozzáférés az egyik ilyen előny, de ez a kontinuitás azt is lehetővé teszi a piaci részevők számára, hogy ebből jövedelemhez jusson. Alacsonyabb tőkeigényeik vannak így a résztvevőknek, illetve megtarthatják a különböző piaci pozícióikat. Ez csak néhány előny a sok közül. Másik fontos dolog, amiről gondolkodnunk kell, hogy honnan érkezik a CCP tőkéje a cél az lenne ugye, hogy a CCP jól működjön, mint kockázatkezelő. De mi történik akkor, hogyha ez a tőke nem elég? Hát ilyenkor nyilván az adófizető felé kell fordul. Még egy dologról beszélnék, a no creditor worth of elvről. Itt arról van szó, hogy véges a szanálás értéke, éppen ezért és éppen ezért azt a pénzösszeget, amit a CCP-k megmentésére használunk, most ezt is korlátozni kell. Fontosnak tartom, hogy a szanálási hatóságok felelősen járjanak el. Ez nem azt jelenti, hogy meg kell kötni ezeknek a szanálási szerveknek vagy hatóságoknak a kezét, például azzal, hogy jogi felelősség elé állítjuk őket, hogyha úgy döntenek, hogy rugalmasan, el, rugalmasan értelmezik a CCP szabálykönyvet. Amikor megvizsgáljuk, hogy egy hiteles, egy, egy hitelező rosszabbul járt-e a szanálás után, mint hogyha normális csődeljárás indult volna ellenem, akkor ezt mindenképpen úgy kell fölmérni, hogy ebbe bele vesszük a clearinghez kapcsolódó előnyöket is tehát meg kell nézni azt, hogy mi a helyzet a likviditási követelményekkel, a jövedelemkiedéssel, a rendszer szintű, rendszer szintű hatásokkal. Tehát a cél az, hogy a bizottság egy olyan bombabiztos keretet hozzon létre, amely segít a pénzügyi piacaink ellenállóságában, integritásában, átláthatóságában, de tanuljunk a válság ból. Tehát a közpénzek felhasználását mindenképpen csökkenteni kell, illetve meg kell nézni azt, hogy kérhetnek a kompenzációt a clearing tagok, illetve hogy, hogy milyen felelősséggel bír, és milyen elszámolhatósággal bír a szanállási hatóság. Köszönöm szépen, és szívesen válaszolok a kérdésekre. Köszönöm szépen, és akkor most a clearing tagok részéről Terence McCormick úrnak adom meg a szót a BNB Paribas papírtól. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, köszönöm a meghívást a CCP helyreállítási szanálási témában. Mi is üdvözöljük a bizottság javaslatát, hogy létrejöjjön a CCP számára is egy helyreállítási szanálási rendszer. És először is azzal szeretném kezdeni, hogy hangsúlyozom, hogy a CCP-k helyreállítása vagy annak szükségessége nem túl valószínű forgatókönyv Európában és általában a feltökésítésüknek köszönhetően illetve konkrét intézkedéseknek köszönhetően. Az vonatkozó irányelv a banki intézményekre vonatkozóan biztosítják, hogy a banki helyreállítás nem szinonimája a CCP-k helyreállításának, itt megint csak a ccp esetében a helyreállításnál az arányosságnak kell érvényesülni. A megakadályozás, a prevenció mindig jobb, mint egy utólagos kezelés. Fel kell mérni, hogy milyen kockázatokkal néznek szembe a CCP-k, de úgy gondoljuk, hogy az európai CCP-k kellően ellenálló képesek, hogy a kihívásoknak szemben tudjanak, vagy ellen tudjanak állni. A rendelet egy szélsőséges forgatókönyvre vonatkozik, és ehhez kell rendelni a megfelelő eszközöket. Az arányosság jegyében az átláthatóságot és hatékonyságot is biztosítani kell. Az átláthatóság rendkívül fontos ahhoz, hogy a helyreállítás sikeres legyen, mégpedig piaci alapon. A piaci szereplőknek is tisztában kell lenniük a folyamattal, a szabályozásnak objektív indikátorokat kell tartalmazni arra vonatkozóan, hogy mikor induljon meg a helyreállítás, és ez nem szabad, hogy egy automatikus folyamat legyen, és mindenkinek tisztán kell látnia, hogy pontosan melyik ponton indulhat el a helyreállítás. De rendkívül fontos, hogy a CCP-k ezeket az erre vonatkozó kritériumokat nyilvánosságra hozzák, és itt a rugalmasság sem sérülhet. A tagoknak pontosan tudniuk kell, hogy a szokásos üzletmenet, tehát mikor váltja fel a válság módozat és abszolút minimálisra kell szorítani azokat a bizonytalanságokat, amelyek akadályozhatják a helyreállítást. Megfelelő helyreállítási terre van szükség, és a szabályozásnak is meg kell határoznia azokat a kérdéseket, amelyekben a hatóságokkal, illetve a felügyeleti szervekkel konzultálni kell. Két alapvetően fontos eleme van a kockázatkezelésnek. Először is a jelenlegi kínlevőségi szintek, pozíciók szintje, másrészt pedig ismerni kell a potenciális veszteségek maximális szintjét is egyértelműen plafont kell szabni a leírandó adósokra vonatkozóan. Úgy gondoljuk, hogy mind a default, mind pedig a non-default veszteségekre vonatkozóan megfelelő szabályokat kell alkalmazni, és szeretném még a hatékonyságra felhívni a figyelmüket, a, ezeknek az eljárásoknak átlátható, egyértelmű stratégiára kell ép, épülniük, megfelelő rugalmassággal kell kezelni annak érdekében, hogy egyszerű szinten lehessen tartani a folyamatot. A hatékony helyreállítás és szanálás a CCP értékének megőrzésére kell, hogy irányuljon, biztosítva a pénzügyi stabilitásukat, illetve a veszteségek minimalizálását. Az összes érintett felet be kell vonni a folyamatban. Az eszköztárra vonatkozó javaslat jó megközelítés, és számos biztosítékot kell tartalmazniuk, a, például különbséget kell tenni a default és a non-default veszteségek között, és a nem default veszteségeket pedig a részvényesek kizárólag a részvényeseknek, illetve a garánsoknak kell viselniük. A CCB-knek a veszteség megosztást is elő kell segíteniük, saját érdekük kell, hogy fűződjön a folyamathoz és kontingens finanszírozást is biztosítani kell számukra. A kezdetben alkalmazott margint meg kell védeni attól, hogy a CCP csődbe jusson. Ez a legfontosabb védő pajzs a CCP-k számára. A VMGH egy nagyon jó eszközt jelentenek a veszteség terítésében. Ha ezeket megfelelően alkalmazzák, akkor ez sikert jelenthet az üzlet szempontjából. megfelelő nem kell a pozíciókat is felosztani a CCP-k kimutatásaiban a megfelelő egyensúly megteremtésére. A CCP újra tőkésítés, feltőkésítése követheti mindezt, és ha ezt azonban tudatosba veszük, akkor ez teljesen ellentétes ösztönző hatást válthat ki a CCP-k újra tőkésítése, tehát megfelelő szinten kell, hogy történjen. Köszönöm a figyelmüket, és várom a kérdéseit. Köszönöm szépen most Kili. Asszonyt kérem fel, hogy szóljon hozzá. Végül szerettünk volna a vég befektetőről től hallani, úgyhogy most gyorsan meg is adom a szót Eileen Kílinek. Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy meghívtak, hogy erről az európai rendelet tervezetről szólhassak pár szót. Vagyonkezelőként a BlackRock rengeteg európainak tervezi a pénzügyi jövőjét. Befektetési megoldásokat javaslunk, például központi elszámolt derivatívákat, kamatláb vagy inflációhoz kapcsolódó csereügyleteket. Nagyon fontos, hogy mi harmadik félként menedzseljük ezeket a vagyonokat, nem vagyunk a birtokosai. Sőt, a klienseink, az ügyfeleink viselik a kockázatot, de Európa nyugdíjasai és a megtakarítók érdekében próbálunk tevékenykedni. Vagyonkezelőként próbáljuk csökkenteni a rendszer szintű kockázatot, és szerintünk a központi elszámolás erre hasznos megoldás. A szerződő fél hitel kockázatával foglalkozó csapatban dolgozom, vagyonkezelőként elemzem a kockázatokat, és próbálom ezeket csökkenteni az ügyfeleink érdekében. Úgyhogy hitelekről alkotott, hitelképességről alkotott dokumentumokat olvasok és értékelek egész nap. Az ellenálló képességről, a harmadik erről szeretnék most szólni pár szót. A CCP, amit megfelelően ellenőriznek, az jobban ellen tud állni a piaci zavaroknak. Célunk az, hogy elkerüljük azt, hogy egy CCP egyáltalán bajba kerüljön, de ehhez mindannyiunknak oda kell figyelni arra, hogy megfelelő ellenálló képessége van a CCP-nek, ezért a következőket javasolnám. Rendszer szintű fontossággal rendelkeznek a CCP-k, és ezért nagyon fontos, hogy észszerű követelményeket alkalmazzunk. A jelenlegi EU-s rendeletek nem biztosítják ezt. A CCP-knek a tőkéje két konkrét célt szolgál. Az egyik a tagok általi üzleti veszteségek abszorbálása, amit operatív hibákból adódik. Másodszorban a nem fizetés miatti veszteségek esetében szintén egy veszteségfelvételi mechanizmus indul be, de nagyon fontos, hogy itt a kockázatkezelés megfelelő óvatosságon alapuljon. Mindkét tőkeforma fontos az ellenálló képesség formájából, de egyiket sem elég szigorúan ellenőrzik jelen pillanatban. A Waterfall különített összegek túl alacsonyak, és bár a legtöbb CCP azt állítja, hogy ez elégséges. Kinek van igaza? Hát nem tudom erre a választ, mert eh, én még nem, de eddigi sok analitikus szigorral szerintem még nem vizsgálták meg ezt a kérdést. A piaci részvevők esetében hogyan lehetne elkerülni a veszélyeket, a morális veszélyeket? Hogyan lehetne meghatározni, hogy mekkora tőkére van szükség a teljesítő tagok veszteségének az abszorbálására? Ösztönözzük a politikusokat arra, hogy formálisabb standardokat fogjanak, fogadjanak el a ccv tájékoztatásával kapcsolatban, és ugye a, az információ legyen pontos. Erre a pontra most nem akarok nagyon kitérni, de rámutatnék, hogy a CCP-k gyakorlatilag monopóliumot élveznek nagyon sok joggyakorlatban, joghatóságban, és a közétételi tájékoztatási kötelezettségeik egy egyszerű RT-nél is sokkal enyhébbek. A CCP-k ellenálló képességének biztosítása tehát átlátható és összehasonlítható CCP adatokat, CCP közétételeket igényel. Köszönöm, és üdvözlöm az Európai Bizottság javaslatát, mert ez létrehoz egy olyan keretet, egy olyan eszköztárat, amivel a CCP-k szanálási mechanizmusa egységesebbé válik. Azonban nem lennék itt, hogyha úgy gondolom, hogy tökéletes ez a jogszabálytervezet. A végbefektetők védelme érdekében lépek fel, hiszen a nyugdíjasok, a megtakarító ügyfeleink általában pont azok az adófizetők, akiket a jogszabály is védeni akar. Hiszünk abban, hogy a az elszámolási infrastruktúra azoknak az érdekében kell, hogy működjön, akik befektetik a pénzüket. Nagyon fontos eh, különíteni azokat, akik a szolgáltatás nyújtásért kapnak pénzt, azoktól, akik eh, a kockázat csökkentésért fizetnek. A CCP helyreállítása, szanálása esetében szerintünk, mivel ez egy profittermelő vállalkozás, nem szabad, hogy a fogyasztók pénzét költsük erre a piaci résztvevőkhöz tartozik, a klienseinkhez, a mi ügyfeleinkhez tartozik, és ezért gondoljuk azt, hogy az egyik legfontosabb aggályunk az az, hogy a változó letétből származó levonások itt nem alkalmazhatóak. Három célra térnék ki. A, az ellenőrzés, a capping vagy maximalizáció és a kompenzáció. Kezdjük az ellenőrzéssel. A lekötött források felhasználása után csak szanálási hatóság szabadna, hogy elossza a veszteségeket. Ez nagyon fontos a pénzügyi stabilitás szempontjából, mert csak az illetékes hatóság és nem a CCP láthatja előre, hogy a makrogazdasági környezetben milyen lépésekre van szükség. A hatóságoknak lehetőséget kell adni arra, hogy felülvizsgálják, ellenőrizzék és kiváltsák, beindítsák a veszteség kiváltó allokációkat. A második cél a maximalizálás. Hogyha az illetékes hatóság úgy gondolja, hogy a VMGH haircut esetét kell használnunk a kártalanítási folyamatban, akkor az csak a legvégén, és csak korlátozott módon szabad, hogy a pénzügyi rendszert és a végső befektetőt védjük ezzel. Például lehet maximalizálni a herkátot, vagy pedig a herkát alkalmazásának a napjait lehet korlátozni. A harmadik cél kártalanításra vonatkozik. A végbefektetők veszteségei a CCP szanálásából származva a CCP által és ennek részvényesei pénzéből kell, hogy legyenek kártalanítva. Előre sorolt hitelezőnek kell a végbefektetőket ö, tekinteni, és akár a jövőben realizált profitból, hogyha sikerül helyreállítani a CCP-t, követeléseket kell biztosítani számukra. Meggyőződésünk, hogy az initial margin haircuttingot ki kell zárni a helyreállítás és szanálás folyamatából, mert egy olyan időben, amikor rendszer szintű bizonytalanságot élünk meg, ez csak felerősíti a rendszer szintű kockázatot. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen mindhárom előadóknak ezeket az előadásokat, és szeretném mondani a kollégáknak, hogy írásban is megvannak ezek az anyagok, ezt aztán az összes képviselőnek el fogjuk tudni juttatni. Társ jelentéstevőm következik, Jakob parancsolj. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nincs túl sok időnk, ezért csak egy kérdést szeretnék föltenni. Három, a három előadásból arra juthattunk, hogy eh, milyen komoly, milyen bonyolult rendszere van a különböző felelősségeknek és mindenki próbál helyezkedni, lehet, hogy mindenki arra próbál, mindenki próbál helyezkedni, hogy jobb pozícióba kerüljön, lehet, hogy egymás kárára is, és megpróbálnak előre jutni valahol a sorrendben, a sorban, akár az adófizeték kárára is. De bonyolult a rendszer, hogyha ezzel, hogyha ebbe belegondolunk, hogy létezik még egy másik alapelvünk, a no creditor worse off. Nos, ez alapján nem nagyon tudom elképzelni, hogy vajon hogyan lehet ebből az Armageddon helyzetből kilépni. Valószínűleg egyre több valószínűleg, hogyha minél többen, hogy egyre többen kerülnek bajba, akkor valóban meg lesz-e a bátorságunk ahhoz, politikai szinten, vagy akár máshogy is, hogy rendet vágjunk ebben a rendkívül bonyolult függő kötelezettsége rendszerben, anélkül, hogy a terhet az adófizetőkre hárítanánk rá. Kérdezem, nem lenne egyszerűbb, hogyha magasabb lenne az abszorciós kapacitás, és ezt könnyen lehetne kezelni, például magasabb tőkével a CCP-knél, vagy a legfontosabb clearing tagoknál nemzetközi szinten. És egyértelművé kell tenni a kliensek számára is, hogy az ő szerepük mi, és szerintem ez alapvetően lecsökkenteni a rendszer bonyolultságát. Szerintem ez jó módszer lenne, egyszerűbb lenne, működőképesebb, akkor is, hogyha fel kell készülni a lehető legrosszabbra. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Ha megengedik, most magamnak adom meg a szót, mint társjelentéstevő. A VMGH haircutról szeretnék beszélni, de számomra ez okoz a legnagyobb nehézség. Nos, 2013-ban erről volt egy parlamentes átkezdemési jelentés, és arra jutottunk, hogy ezt az eszközt csak csak a szanálási hatóság engedélyével használhatjuk. Most viszont a VMGH eszközt használhatjuk a helyreállítás során is, tehát ez a CCB szabálykönyv értelmében is használható lenne, nem csak a hatóság engedélyezése után. Vajon miért alakult ez így ki? Erről kérdezném az előadóinkat. Az Egyesült Államokban hogyan gondolkodnak erről a szabálykönyvről, a CCP szabálykönyvről? A CCP között kialakult egyfajta konszenzus, vagy a clearing tagok körében, hogy hogyan kell ezt felhasználni? A BNP Paribától azt kérdezném, azt kérdezném, hogy az önök kliensei, hogy önök a klienseire, klienseikre terhelnék ezt rá, vagy valaki másra. Vannak olyanok is, akik a VMG-hát már most is használják a, a szabálykönyvükben. Vajon ezt eh, megmagyarázták-e a klienseiknek, másoknak, önöknek elmagyarázták-e, hogy ez mit jelent? Aztán BlackRock. Milyen garanciákat eh, lenne szüksége a VMGH használatával kapcsolatban? és önök szerint a, a helyreállítási, vagy ön szerint a helyreállítás fázisban mi az, ami segíteni önöknek? Most megint én látom el az elnöki feladatokat, Hübner asszony. Köszönöm. Szörnyű dolgot fogok tenni, fölteszek egy kérdést, aztán elmegyek, mert el kell mennem valahova, de az sem itt marad, úgyhogy jó lenne, hogyha erre tudnának válaszolni. Két kérdésem is lenne. Az egyik egy nagyon fontos eleme a helyreállítási szanálásnak, ez pedig a tőkének, az eszközöknek a, az értékelése. Ez a BRRD-re hasonlít leginkább. Nos, nézzünk egy példát. Az EBRD-ben származékos ügyletek esetében a CCP a CCP-t kell megnézni, hiszen az, az ott elszámolt származékos ügyletek esetében meg kell a CCP-t vizsgálni. Önök szerint az értékelés hogy lehet jobban végezni? Örülnék, hogy erre vonatkozóan lennének elképzelések. Második kérdésem, Müller úr, Ön egy bomba biztos javaslatot kér a, jav- a bizottságtól, de jó lenne, hogyha jövő biztos is lenne a megoldás, tehát a jövő problémáira is megtalálnánk a választ. Ezért kell egy olyan rendeletet kialakítani, amely hát ugye a mostani kontextusból indul ki, vagy a múltbéli és a jelenlegi kontextusból, de pontosan tudjuk, hogy új típusú termékek jelenhetnek meg, új típusú a tőke is változhat, az eszközök is változhatnak. És nagyon fontos lenne, illetve ön azt mondta, hogy a rugalmasságon keresztül lehet a jövőbeli problémákra választ találni. Ön szerint hol van az egyensúly a rugalmasság és a jogbiztonság között? Mindkettőre szükség van, ezt már elérjük, ezt az egyensúlyt ezzel a, ezzel a javaslattal is, vagy azért még lehet törekedni jobbra is? Köszönöm. Köszönöm a nyitottságukat. Thank you. And... Uh, Köszönöm szépen. Ha valaki az órára pillant, akkor láthatja, hogy az idő ellenünk dolgozik. Uh, Kora. Igen, én is uh, tisztában vagyok az időszorításával. A többi szakértőhöz fordulok. Az ellenálló képesség és a tőke követelmény kérdését vetette fel a BlackRock. Gyakorlatilag innen indul ki minden, esetleg a többiek eh, mit kívánnak szólni erről, némi háttérinformációval szolgálhatnának. Köszönöm. Több árnyék jelentéstevő nincs, úgyhogy más sem jelentkezett, ezért a szakértőknek adom vissza a szót két percben eh, hálás lennék, hogyha tudnának eh, válaszolni. Köszönöm a lehetőséget, hogy eh, válaszolhatok a kiváló kérdések némelyikére. A tőke, tőkére vonatkozó kérdéssel kezdeném. Nagyon fontos, amikor a CCP-ket vizsgáljuk, hogy a védelmi vonalakkal tisztában legyünk, és ez közül is a legerőteljesebb a kockázatkezelési rendszer alkalmassága. Éppen ezért egy külön szabályozás vonatkozik arra, hogy hogyan kell kialakítani a kockázatkezelést. Szerintünk ez a szabályozás jó, eltér a bank ágazatban alkalmazottól, sokkal konkrétabb, részletesebb, mint bármely más pénzintézet esetében legyen az vagyonkezelő, bank vagy más szereplő. Az EMIR a nagy CCP-k, például az Eurex esetében, ahol 50 milliárdos marzsról beszélünk, egy ilyen szervezetre alkalmazza a kockázatkezelést, hogy ellenálló tudjon lenni a rendszer ből fakadó sokokra, ha veszik például a Lehman Brothers válságát, illetve az ezt követő piaci mozgásokat, vagy a Brexitet, a kezdeti biztonsági sáv pontosan az ilyen kockázatokat hivatott felfogni. A részvénytőke nem láthatja el a kockázatkezelési eszköz szerepét. Egy további fontos eszköz a variációs marzsokra vonatkozó információ gyűjtése, és a CCP nek napi szinten kell ezekhez a mutatókhoz igazítani a kockázat kezelését, ami a tőkét illeti. Fontos, hogy milyen ösztönzőket alkalmazunk, ugyanis minél szigorúbb tőkekövetelményeket alkalmazunk a CCP-k esetében, annál kevésbé érzik a piaci szereplők fontosnak azt, hogy azonosuljanak a saját kockázatkezelési rendszerükkel, tehát fontos egy megfelelő egyensúly megtalálása, és hogy érezzék a saját bőrükön is ennek a rendszernek a működését mi örömmel fogadjuk el a követelményeket, sőt, ezen még egy kicsikét túl is léptünk. Elnök asszony közbe szakítja a hozzászólót, elnézést, két-két percet kell adnom a kollégáknak is, és a következő vendégünk már kint várakozik a terem előtt. A VMGH ra vonatkozó kérdés, mint helyreállítási eszköz, ez a felügyeleti hatóság eszköze egyébként. Ha az összes forrást kimerítettük, és elérkezünk oda, hogy a pénzügyi piac minden szereplőjének részt kell vennie a helyreállításban. Ami pedig az egyszerűsített megközelítést illeti, a CCP-k tőkesítési szintjét illetően, ha ellenálló képesebbek a CCP-k, akkor nyilvánvalóan el kell kerülnünk egy olyan szélsőséges helyzetet, hogy minden forrást kimerítünk a megfelelően tőkésített, megfelelően átláthatóan működő CCP-k szerintem a válasz a kérdés. Két kérdésre próbálnék reagálni a VMGH, illetően mi úgy gondoltuk, hogy ez nem lehet alkalmazni a CCP-k helyreállításánál itt, eh, hogy minket tájékoztattak-e arról, hogy ez a VMGH eszkö, eh, része az eszköztárnak, erre válaszom, hogy nem. A csapatommal alaposan eh, meg kell ismerkednünk a CCP eszköztárral, nyilván ez a munkánk, de ez nem egy könnyű feladat. Másodszorban a komplexitásra is rákérdezett. Én a clearinggel kapcsolatosan tartok tanfolyamokat, és azt hiszem, hogy a rendszer rendkívül bonyolultá vált. Itt összesen öt szerződő félről van szó. Meg kell próbálnunk ezt a bonyolult rendszert valahogy kezelni, de hát ez nem teszi könnyűvé az életünket. Összefoglalásképpen egy-két percben kíván-e reagálni a kollégám. Azt hiszem, hogy a kollégáknak a következő napirendi ponthoz elegendő időt kell adnunk, úgyhogy mindössze csak szeretném megköszönni a szakértőknek, hogy ide látogattak, nagyon hasznos volt meghallgatni önöket, ugyanis így el tudjuk határolni azokat a területeket, amelyeket alaposabban kell jogalkotóként vizsgálnunk. Itt figyelembe véve például ezen tevékenységek határon átnyúló jellegét, másrésztről pedig a bonyolultságot. Tehát fontos, hogy jobban megismerkedjünk azzal, hogy milyen ösztönzőket alkalmazunk előzetesen, illetve utólagosan, potenciálisan hogyan terítjük a veszteséget a CCP-k, az ügyfelek, a clearing tagok, illetve az adófizetők között. Szerintem ezeket a dolgokat konkrétabban kellene kidolgoznunk, anélkül természetesen, hogy a szükséges és indokolt rugalmasság sérülne és ezek a megoldások alapvetően egy valós válsághelyzetre vonatkoznának. Köszönöm szépen. Én, mint jelentéstevőnek megadnám magamnak a szót, ez ritkán adódik elő. Számomra nagyon fontos, hogy elismerjük azt a munkát, ami nemzetközileg és általánosságban folyik a mi kezdeményezőnk alapján. A szabályozók a CCP helyreállítási csoporton belül azok, akik pontosan ismerik a piaci infrastruktúrát és szakértői a területnek, szerintem megfelelő biztosítékokat kell alkalmaznunk, és ez megfelelő lépés lenne. de nyilvánvalóan ezen szabályok pontos megfogalmazása számomra, mint politikus számára, és nem szakértő számára meghaladja a kompetenciámat. És el kell ismernünk a tárgyaló csoport munkáját. A Waterfall egy szerintem megfelelő ösztönző minden fél számára, és mindenütt azt hallom, hogy eh, igen jó munkát végeztek, tehát szerintem ez az Emir eh, Default Waterfall követő munka. Viszont eh, nem szabad, hogy a figyelmünk elterelődjön, amikor az utolsó lépéseket megtesszük. A CCP-k megfelelő irányítását kell szerintem alapvetően megőrizni, hiszen ez biztosítja ellenálló képességüket és működő képességüket. És az arányosságról is el kellene gondolkodnunk. Egyes CCP-k viszonylag kisebb szervezetek, és nekik is ugyanezen követelményeknek kell megfelelniük, de biztosítaniunk kell számukra is, hogy a szabályozás arányos legyen, és kockázat alapú, nem szervezet alapú rendszerként működjön. Ma elhangzott többek között az is, hogy a helyreállítás és a szanálás között hol húzzuk meg a határvonalat. Egyelőre még nem tudom, hogy ki tudna ebben segítségünkre lenni, hogy egyáltalán egy szigorú, egyértelmű, végleges vonalat kell a kettő között húzni, vagy pedig az adott helyzettől függően döntjük el. Erről kell szerintem gondolkodnunk a következő hetekben, hónapokban, és elnökként és társjelentéstevőként is. Azzal zárnám, hogy számos szakmai workshopra, kerekasztal beszélgetésre kerül majd még sor, hogy az összes érintett fél minél jobban megismerje a témát, illetve az esetleges kérdéseket, problémákat, és az elkövetkezendő hetekben erre kerül majd sor, és mindenkit szeretettel várunk akit, aki részt kíván venni, kérem, hogy a titkárságon ezt jelezze, illetve az ECON honlapon is hozzáférhetők az információk. Igyekszünk mindenki előtt nyitottnak lenni, hiszen szeretnénk megismerkedni az összes érdekelt fél, a szabályozók és más hatóságok aggájaival. Úgyhogy nem marad más számomra más hátra, mint hogy megköszönjem a szakértőknek, és tudom, hogy mindig frusztráló, hogy nem tudnak mindent elmondani, amit szeretnének, de kérem, hogy a tárgyaló csapattal kétoldalúan vegyék fel a kapcsolatot majd a jövőben. Köszönöm, hogy itt voltak, és azt hiszem, én remélem, hogy időben le tudjuk majd zárni ezt a munkát a CCP-k ellenálló képessége érdekében helyreállítás és szanálási rendszerük kialakításában. Köszönöm. Just to inform members who are here, we have Mr. Honig on his way with... Honig úr is hamarosan csatlakozik hozzánk Altieri úrral együtt. Uh-oh. <laughs> <laughs> Dear colleagues. Kedves kollégák! Szeretném üdvözölni az EBB elnökét, igazgató tanácsának elnökét, Werner Hoyét. Köszönöm szépen, hogy eljött a meghallgatásra ami az Európai Beruházási Bank tevékenységével foglalkozik. Az ECOM-ban már hagyomány, hogy eszmecserét szervezünk az EBB elnökével. Az EBB egyébként 60. születésnapját fogja ünnepelni 2018-ban. Döntéshozatali szempontból független az európai intézményrendszeren belül, de stratégiai szerepe miatt a tagállami finanszírozásban és beruházásban nagyon fontos, és ezért elnöke és alkalmazottai rendszeresen meghallgatásokra látogatnak az Európai Parlamentbe. Az Európai Parlament pedig rendszeres jelentésekben vizsgálja a bank tevékenységeit és éves elszámolását. Hangsúlyozni szeretném, hogy Hoájé úrral ez az eszmecsere nagyon időszerű, mert nem sokára fogunk saját kezdeményezési jelentésünkről szavazni az EBB pénzügyi tevékenységéről, Kircosz úr tollából. Ma este fogunk szavazni, és lassan megkezdjük a vitát egy jogalkotási tervezetről is, ami az FC kiterjesztéséről szól az ikon jelentés tervezetét. Erről hétfőn mutattuk be. Tisztelt elnök úr, ismét üdvözlöm, és meg is adom önnek a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim, nagy öröm, hogy ismét itt lehetek önök előtt. Néha, amikor az ember a parlamenten kívül tevékenykedik, miután öt évig tagja volt, újra tudja aktiválni a parlamenti DNS-ét. Az Európai Unió fontos évfordulót ünnepel a római szerződés aláírásának 60. évfordulóját. Mi is nem sokára 60 évesek leszünk. Bankunk független struktúra az európai intézmények struktúráján belül. Bizonyos mértékben kapcsolódik a többihez, de a bank részvényesei, a, talál, a ta, tagállamok odafigyelnek arra, hogy ne túl szorosan kapcsolódjunk a többi intézményhez. Rákopintanak a körmünkre, hogyha ez megtörténik. Az Európai Parlament pedig fontos szerepet tölt abban, hogy finanszírozási alapot találjon a tevékenységünkhöz, például a tőkepiacon. Az EFSZ-ről is fogok ma beszélni, ez is jó példa arra, ami nélkül, a szor, ami az Európai Parlamenttel való szoros együttműködés nélkül nem jöhetett volna létre. Persze lehet a pozitív és negatív oldalairól beszélgetni, de azt mondanám, hogy persze lehet jobban javítani még ezt a, az eszközt, de anélkül a bátor döntés nélkül, amit a törvényhozók meghoztak, és a költségvetésből 60 milliárd eurót feláldoztak 2020-ig nem lett volna lehetséges ezt az új eszközt próbára tenni. A szűkösen rendelkezésünkre álló erőforrások felhasználásának egy új, üdvözlendő eszköze. Garanciákat és kölcsönöket tudunk belőle nyújtani. És azt is megkockáztatnám, hogy ez példamutató lépés a költségvetés felhasználásában a jobb költés szempontjából, és hogyha majd megnézzük, hogy mit sikerült elérni, és hol lehet még javítani a helyzeten, akkor látni fogjuk, hogy ez mennyire hasznos. Nos, tehát az EBB létrejöttének az oka a római szerződésben is szerepel már, kohéziót, fenntartható és befogadó növekedést kell, hogy támogasson az EU-ban. A megbízható beruházásokat megerősítjük a növekedést és a munkahelyteremtést, próbáljuk egy sor szektorban elérni. Mindig emlékeznünk kell arra, hogy alapvetően az EBB egy olyan intézmény, ami összegyűjti a pénzeket. Mielőtt ebbe a terembe léptünk volna, pár dologról beszéltünk, amit az elmúlt két év, elkövetkezendő két évben kell elvégeznünk az Egyesült Királyság döntése miatt. A befizetett tőkéje 22 milliárd euró, csak az elmúlt években, mert addig 11 milliárd volt a befizetett tőkéjük. Vannak tartalékok, mert a bank nem fizet osztalékokat, hanem összegyűjti, és a saját eh, forrásokhoz csoportosítja át a felmaradó összegeket. Ezért a tagállamok tehát 22 milliárdot fizettek csak be. De ha ezt szorosabban nézzük meg, akkor készpénzben ebből csak 12 milliárd van, a többi ez a tartalékok átminősítése tőkévé. Tehát a befizetett készpénz 12 milliárd euró, az Európai Unió tagállamai, az Európai Parlament és a Tanács és a Bizottság pedig egy hitelezésről szóló könyvecskét alkottak meg, ami kb. 60 milliárd eurót tartalmaznak. Ahogy évről évre a fejleményeket követjük, a cégek és a tagállamok az Európai Unió bankjának a támogatását élvezik, ez sokkal messzebb megy, mint bármilyen tőkeinjekció, amit bármelyik tagállam bármikor az időben végrehajtott. Nagyon erős tehát ez az eszköz, és szerintem ezt többet kéne kommunikálnunk, néha el kell magyarázni, mert ez az eszköz a Világbank méretének a kétszerese. Így ilyen eszköz van önöknek, politikusoknak a kezében, amit például egy válság esetén lehet mobilizálni. A beruházási válság Európában az egyik olyan helyzet, amely a szolgálatainkat igénybe vehetné. Amikor Juncker elnök úr még mindig a sebeit nyalogatta a luxemburgi országos választások után pár évvel ezelőtt. Eljött a bankba, és megkérdezte tőlünk, hogy mit csinálok, hogyha rám bízzák a következő Európai Bizottsági elnöki pozíciót? Mit, teszek, mit tegyek a e gazdasági szinten? A bankban elvégeztünk számára egy elemzést. Az egyik erősségünk az az, hogy van egy nagyon erős gazdasági osztályunk. És azt a tanácsot adtuk neki, hogy a beruházási szakadékot tűz a zászlójára Európában. Amit tehet, az az, hogy megnézi, hogy mik a célok, amiket az Európai Tanács kitűz, és összeveti ezeket a célokat a rendelkezésre álló alapokkal, amelyeket a nemzeti, európai és céges költségvetések e célok elérésére elkülönítettek. 700 milliárd eurós éves különbséghez jutott, tehát az lett a becslésünk, hogy 700 milliárd, milliós beruházási szakadék van évente Európában. Ezért jöttünk el azzal az ötlettel, hogy az EFSZ-t érdemes lenne létrehozni, és csökkenteni lehet vele ezt a szakadékot. Már is sikeres, de ez a megoldásnak csak egy része. Ezen túlmenően Miután először vitattuk meg a Juncker tervet, eljutottunk máig, a mai napig. Egy sor politikai döntésre került sor tagállami vagy Európai Uniós intézményi szinten erről. Természetesen ezeket mi is támogatjuk. Néhány hónappal később Párizsban összeültek a vezetőink, és a COP21-et aláírták. Ez azt jelenti, hogy még szélesebbre tárult ez a beruházási szakadék, mert ahhoz, hogy a fenntartató fejlődési célokat el tudjuk érni, illetve a COP21-es klímaváltozási célokat is el tudjuk érni, újabb beruházásokra van szükség. Ezért gondolom azt, hogy az önök támogatásával érdemes volt meghozni annó azt a döntést, hogy eh, idővel reagálni kell ezekre a változásokra is. Azzal kezdeném, hogy a beruházási környezetre vonatkozó és a beruházási tendenciákra vonatkozó adataimat megosztom önökkel, mert szeretnénk hozzájárni, járulni a beruházások szintjéhez az Európai Unión belül. A külső dimenziót most egy pillanatig kihagyom, de hogyha lesznek kérdések rá vonatkozó, akkor természetesen visszatérek rá. Nos, a beruházások szintje fellendülőben van az EU-ban, de ez a fellendülés még mindig nem egyenlően van elosztva országonként, illetve eszköz típusonként. Néhány régi EU-s tagállamban már elért a válság előtti szintet, Közép-Kelet-Európában 8%-kal a válság előtti szint alatt van még most is. Óriási regionális és ágazati különbségek is vannak. A fellendülés nem csak lassú, hanem sokkal lassabb, mint más válságok után volt. Azt látjuk tehát, hogy amikor figyeljük a fellendülést, a gyógyulási folyamatot, ez sokkal lassabb, mint a korábbi válságok után. Ráadásul a magánszektor nagyon összeszorult. Bár kezd fellendülni ez is. Legtöbb tagállamban azért még mindig a válság előtti szinteken van. A magánszektor beruházási kedve néhány tagállamban elérte a válság előtti szintet, a legsúlyosabban érintett kohéziós tagállamokban továbbra is gyenge. Ez az innovációt, a kkv köt és a munkahelyteremtés is akadályozza. Értékelésünk szerint nem csak egy ciklikus pangást élünk át a beruházások tekintetében, hanem strukturális beruházási szakadékot is kell tapasztalnunk. Számításaink szerint körülbelül 100 milliárd euróra van szükség, hogy az energiahálózatainkat fel, fejlesszük arra, hogy integrálni tudják a megújulókat, és 80 milliárd euróra van szükség a szállítási hálózatok fejlesztésére, hogy a dugókat csökkentsük. 65 milliárd euró van szükség a digitális menetrendre. Nem csak a széles sávra gondolok, erről beszélünk a legtöbbet, de az adatközpont kapacitás és a kiberbiztonság még ennél is fontosabbak. 10 milliárd euró kell ahhoz, hogy megfelelő oktatási létesítményeink legyenek, plusz 40 milliárd az operatív működésre, hogy az USA standardjait elérjük, különösen a felső oktatásban 90 milliárd a vízbiztonság, környezetvédelmi szolgáltatások, illetve 130 milliárd a kutatás fejlesztésre, hogy a 3%-os GDP arányt elérjük, ami az EU-s cél. Végül nézzük, hogy a cégeknek milyen finanszírozási kultúrája van az Európai Unióban, és összehasonlítjuk ezt az USA-val, akkor az EU-nak legalább 35 milliárdot kell tudnia befektetni a kockázati tőkébe, hogy elérjük az USA szintjét. Ezeknek a szakadékoknak a fennmaradása nagyon komoly kérdőjelekhez vezet a versenyképességünk szempontjából a jövőre nézve. És valahogy tíz évnyi magunkba nézés után azt gondoljuk, hogy most már ideje Európát a globális gazdaság fejlődésének kontextusában vizsgálni, és azt is megnézni, hogy a partnereink milyen gyorsan haladnak. 12 ezer céget vizsgáltunk meg, mikrótól nagyig, a 28 tagállamban megpróbáltuk a beruházási mintázataikat megérteni, hogy milyen igényeik vannak és milyen korlátokkal néznek szembe. Azt találtuk, hogy igen, a beruházási kedv, fellendülőben van, de több aggasztó dolog van. A cégek 15%-a azt mondja, hogy az elmúlt három évben a befektetési tevékenységük túl alacsony volt ahhoz, hogy az üzletük fennmaradását biztosítsa. Azt mondták, hogy a gépeiknek, felszerelésüknek kevesebb, mint a fele minősül modernnek, és csak az épületeik 40%-ánál is kevesebb a felel meg az energiahatékonysági standardoknak. Persze ez az, hogy mennyire vesznek át új innovatív megoldásokat a cégek, az az országtól nagyon függ. Attól például, hogy mennyi, mekkora a jogbiztonság az illető országban. 69% szerint a bizonytalanság a legnagyobb akadálya beruházások útjában. Aztán a megfelelően képzett munkaerő is problémát jelent, az ő hiánya. A készségekben mutatkozó szakadékok óriási aggasztó erővel hatnak. Az üzleti jogszabályok, illetve munkaerőpiaci szabályok is gyakran említésre kerülnek, mint a beruházás akadályai. A finanszírozáshoz való hozzáférés főleg a kisebb cégek számára okoz problémát, senki nem gondolta volna ezt akkor, amikor a római szerződést aláírtuk, de most már a KKV-kba fektetjük az éves jövedelmünk 30%-át. Cégeink 80%-ban banki finanszírozástól függnek, miközben a nagy cégeknek a beruházásait 75%-ban a tőkepiacról finanszírozzák. Elmondtam, hogy alapjában véve mit is csinálunk. 2016-ban 84 milliárd eurós hosszú távú finanszírozást nyújtottunk. Első becslés szerint ez az beruházási projekteket kb. 280 milliárd euró értékben mozgósította. Az általunk finanszírozott projekteknek nem csak banki szempontból befogadhatónak kell lennie, hanem nagyon komoly gazdasági, technikai, környezeti és szociális standardoknak is meg kell, hogy feleljenek az EU-s jogszabályok miatt. A gazdasági megtérülés számunkra nagyon fontos, mert mi bank vagyunk, úgyhogy nem vissza nem térítendő támogatásokat adunk minden újra finanszírozható kell, hogy legyen, amit mi támogatunk a tőkepiacról, és hogyha ezeket az alapvető célokat, alapvető szabályokat nem tartjuk be, akkor nem fogják továbbra is folyósítani a, a részvényeseink a működésünk közszükséges pénzeket. Az önök bankja ma is nem csak a feltaláló, nem csak egy avangárd szervezet, hanem egy zöld bank is. Ez az egyik olyan fontos tőkekövetelmény, amit szorosan nyomon kell követnünk, mert hogyha a projekteinkkel rossz lépéseket teszünk meg, akkor elvesztjük a részvényeseinktől érkező pénzeket. A Juncker terv mindhárom pillére fontos. Beszéltem már az EFSZ-ről, de emellett Timmermans úrnak és a bizottságnak és önöknek is segítenünk kell abban, hogy a beruházások útjában álló akadályokat elmozdítsuk. Például az Európai Tanácsadói Testület is segít bennünket ebben, mi is segítünk a tagállamoknak a projektjeik kialakításában. Néha technikai kérdésekről van szó, más, más alkalommal viszont pénzügyi technikai problémákat kell körüljárni. Visszatérnék az LBB finanszírozás hatásának a taglalására. Hogy rövidre fogjam. Eddig büszkék lehetünk arra, amit elértünk. Az FSI-vel Az új rendeletekről most következnek a döntések majd, és nagyon reméljük azt, hogy esélyt fogunk kapni nőktől arra, hogy több tapasztalatot szerezzünk a kormányzási struktúrákkal. Reméljük azt is, hogy reális elvárásokat fognak megfogalmazni irányunkban a kritériumok és ezeknek a számszerűsítése szempontjából. A klímaváltozás csökkentés és az energiahatékonyság nagyon fontos hatóerő a napi munkánkban. De hogyha annyira magasra lőjük be a célokat, hogy tudjuk, hogy nem fogjuk tudni azokat elérni, akkor azzal csak a frusztrációt növelik. Úgyhogy remélem, hogy az elvárások nem lesznek túlságosan magasak. Különben és csak arról tudom biztosítani önöket, hogy nagyon ambiciózusak fogunk maradni. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm, Hoyer úr. Brian Hayes az első hozzászóló a néppárt részéről. Tisztelt Hoyer úr, üdvözöljük Önt itt az Ekonban. Néhány hónappal ezelőtt a választókerületemben is járt, amikor egy új Dublin irodát nyitott a Beruházási Bank, ezt köszönjük. Ahogy akkor mondta, Európában van egy beruházási hiány, 600-700 milliárd eurónyi hiányról van szó. Az FC honlapján eddig megjelent információ alapján néhány tagállam elég jól teljesít, főleg azok a tagállamok, akik ugyanolyan válságon estek túl, mint Írország, Portugália és Spanyolországra, Litvániára, Észtországra, Bulgáriára gondolok. Ezekben az országokban volt megszorítási program, és jól kijöttek belőle, tehát jó eredmény született, de a GDP-hez viszonyítva az, az EPSZ-ben való szerepvállalásuk elég jó. Vannak viszont olyanok, olyan országok is, mint a saját hazám, amely nem túlságosan jól részesül az EFSI által nyújtott eszközökben. Mi a gond? Milyen tanácsot tudna adni a tagállami promóciós banknál kell ezt keresni? Vagy a kormányzatban? vagy a kormány nem megfelelő hatályú beruházásokra, vagy volumenű beruházásokat pártol. Eddig azt láthattuk a számadatok alapján, hogy kisebb cégektől jön a beruházásik legnagyobb része. Nagyon pozitív, nagyon biztató jelez arra mandátumra vonatkozóan, amit tőlünk kapott a bank. Mit tehetünk ezekben az esetekben? Hogy lehet ezeket a hibákat kiavítani? Második kérdésem. Itt a parlamentben és máshol is kialakult egy olyan vélemény, miszerint a beruházási bank mandátumát elképzelhető, hogy megváltoztatják, hogy a fegyveripar is kaphasson hiteleket. Erről hogyan vélekedik? Ennek negatív hatása lehet arra, hogy a bank milyen nemzetközi tevékenységet folytat? Köszönöm, kedves kollégák, kérem két percben tegyék fel a kérdéseket. A válaszra pedig maximum három perc lesz. Értem én, értem én, elnök úr. Próbálom betartani ezt a időkorlátot. Amit mondott, az valójában mindig az. A KKV koncentrációja, ahogy ezt korábban is mondtam, olyan dolog, amiről 1957-ben még nem ezt 57-ben még nem nagyon tudtuk volna megjósolni, de ez történt, és ez is sokat elmond arról, hogy mennyire hatékonyak a banki rendszerek. Miért kell ezt egy állami banknak finanszírozni? A KKV-kat finanszírozni nem butaság, nem őrültség, sőt. A struktúra kialakulása a kereskedelmi bankok, illetve a felügyeleti rendszer esetében valahogy nem kedvez a KKV-knak, valamit ezért tenni kell, és ennek prioritást kell élveznie. élveznie. Második kérdés, partnereink. Egy begyűjtőbank vagyunk, és amikor öt évvel ezelőtt a bankhoz kerültem, nagy tapasztalat volt az, hogy láttam, hogy amint a jóváhagyási pecsétet rárakja a projektre az úgynevezett engineering departmentünk, egy ilyen egyébként nem, nem szokott lenni a többi bankunkban, akkor akkor elkezdődhet a társfinanszírozás, és a mi részesedésünk általában nem több, mint egy harmad. A a magán és kereskedelmi beruházóknak, illetve bankoknak ajánlatot teszünk arra, hogy ők is részt vegyenek ebben, de dinamikus, ügyes, promóciós bankok esetében ez könnyebben megy, tehát amelyik tagállamokban ilyenek működnek, ott jól mennek a dolgok. Olaszország, Spanyolország. Hogyan is állnánk, hogyha ez nem jött volna ott létre, tehát nagyon fontos az együttműködés a tagállami és az európai közbankok között. Aztán Elnézést, túl hosszan beszélte. Bocsánat. A következő válaszom, azt majd vonják le, jó? Amikor a tanácsadó szolgálatra rátérek, akkor ez majd örökké tart. Köszönöm, Pervans Berez. Köszönöm azzal kezdeném itt, amit, ahol a kollégám abba hagyta, a Ber Mannál um, is volt egy nagyon szép kezdeményezése a beruházási banknak, akkor nem volt ugyanott, de erre múlt pénteken került sor. Impact Creation ennek a nevem, szociális fellépés a nehéz sorsú lakónegyedekben örülünk annak, hogy ezt támogatták. Említette azt, hogy a világbankhoz hasonlítható az önök fellépési hatékonysága vagy kapacitása. Ugye Görögországot érdekelhetik ezek a világbanki kölcsönök, vajon miért nem a beruházási bank lép fel? Ebben az esetben ezt meghallgatnám. Aztán, ha megnézzük a Juncker tervet, Ön is elmondta ezzel kapcsolatban, hogy a beruházási, az EU beruházási stratégiában van egy változás, de ami ennek a makrogazdasági hatását illeti, ez a, ez a változás még nem következett be. Nem adtam össze itt a dolgokat, de azt mondta, hogy ezeket a, ezeket a számadatokat ágazatonként össze kell adni. Ez mind a beruházási volument növeli, hogy a kihívásokra megtaláljuk a választ. Hogyan lehetne ezt a hiányt valahogyan csökkenteni, vagy megszüntetni? Mi a javaslat erre vonatkozóan? I don't believe... Én nem hiszem, hogy ezt pusztán a, az állami ágazat vagy a bankszektor tudja elvégezni. Mi viszonylag sikeresek voltunk a tagállamokban működő bankok is hozzájárultak a munkahelyteremtéshez, de a beruházási környezetet javítani kell Európában. A legnagyobb teher, azt hiszem Timmermans úrra és a kollégáira hárul, abban, hogy felszámolják a beruházások előtt tornyosuló akadályokat. Van egy olyan dimenzió, amit én különösen óvatosan érintenék és veszélyesnek tartok, A bankrendszerben a válságot követően a zűrzavar felszámolása reptatott arra, hogy az saját országunkon, városunkon belül működő kis bankok vagy takarék pénztárak milyen fontos szerepet kellene, hogy játszanának a helyi finanszírozásban. Tehát a nagy banki kollégákkal, ezért fel kell venni a kapcsolatot. És még Görögországra visszatérve, a világbank inkább a fejlődő országokra összpontosít, és Görögország nem fejlődő ország, viszont a, az igény akkora, hogy ez a világbank számára egy üzlet. Mi Görögország GDP-nek 10 százaléka finanszíroztuk, és a válság alatt mi voltunk az egyetlen egy bank, ami bement Görögországba, és ott is maradunk. Tehát bárkit örömmel látunk, aki még segíteni akar Görögországnak. Robert Szíle. Köszönöm, Hajér úr, nagyon érdekes és részletes volt az előadása, illetve a válaszai. A kohéziós alap országaiban az önök tevékenysége nyilvánvaló, és az program is ezt szolgálta, de ha megnézzük az közlekedési ágazatot, ez kevésbé volt sikeres, mint a KKV-k finanszírozása. Az ágazati és területi megközelítés kapcsán Számos projektet jóvá hagyott már az EIB, tehát itt előrelépés van, de kik a partnerek? Itt elsősorban az önkormányzatok Kelet-Európában, vagy önkormányzati tulajdonban álló vállalatok. Ezt tekinthetjük-e magán beruházásnak, ami egyébként a stratégiai beruházási program célja ha az önök számára egy önkormányzat megfelelő partner, mondjuk egy 100 milliós infrastruktúra beruházás kapcsán, az önkormányzatok, vagy az önkormányzati vállalatok pedig a piacon vesznek fel hitelt, akkor végül is itt közpénzről van szó, és nem magán befektetésről, beruházásról, ami meglehetősen kockázatos. Ha a stabilitási és növekedési paktum ezeket az indikátorokat nem érinti, akkor itt mondjuk ki, hogy itt csak közpénzekről beszélünk. Ez nem jelente majd problémákat évek múlva ön szerint. Igen, én látom a kockázatokat, és mint ahogy a bank ágazatban mindig, a kockázatokat kezelni kell, nem hunyhatjuk be a szemünket ezek fölött. A mi közgazdászaink, illetve az Eurostat is az önkormányzatok számára egy kézikönyvet és régiók számára kézikönyvet készít, készített arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet az EU alapokat jobban kihasználni, másrészt az EIB támogatását, harmadsorban pedig hogyan lehet ezt ötvözni a stabilitási és növekedési paktummal. Ez a kézikönyv 5-6 hónappal ezelőtt jelent meg, és ez egy abszolút sikerkönyv, ugyanis itt a felhasználók által finanszírozott pénzügyi eszközök egyrészt túl drágáknak tartják sokan, ami nem feltétlenül igaz. Tehát úgy gondolom, jobban el kellene magyaráznunk ezt a fajta finanszírozási típust, hogyan lehet ezt a struktúrás alapokkal, vagy az EIB finanszírozásával jobban összhangba hozni. A régiók azt hiszem, hogy elég jól éltek az stratégiai pénzügyi eszközök. Köszönöm szépen. Ezen a héten ünnepeltük az Európai Kutatási Tanács tizedik évfordulóját, és beszéltem kutatókkal, hogyan lehet kombinálni a különböző európai eszközöket. Erről gondolkoztunk. Azt gondolom, hogy az Európai Kutatási Tanács érdeme az, hogy eszközöket ad a kutatóknak, hogy a kiválóság alapján alapvető támogatást tudjanak kapni és utána ők nem feltétlenül a politikai és a földrajzi egyensúlyt ellenzik. Nyilván vannak olyan országok, amelyek jobban profitálnak az alapokból, és ezáltal az erősebbek még erősebbé, a gyengébbek pedig még gyengébbé válnak. Hogyan lehetne az alapkutatásra úgy ö, költeni többet, hogy egy olyan egyetemi kutatási infrastruktúrát hozunk létre, hiszen ön is beszélt arról, hogy a digitális és a többi témákra elkülönített pénzek mennyire fontosak, tehát hogy legyenek különböző eszközök. Például ott van a Juncker terv, az EU 2020-as stratégia, hogy nemzeti szinten ugyan lehessen osztani ezeket a pénzeket, hogy egész Európa profitáljon belőle, és haladjon előre, tudjon előre lépéseket tenni, ne csak a legerősebbek. Nos hát, azt gondolom, hogy a nemzetközi és globális kompetent, vagy verseny mm, szemüvegét viselem, ez óriási kihívás lesz az Európai Unió számára, és nem lehet csak úgy megoldani ezt, hogy az erős részeket tovább erősítjük, a többi, többi részt pedig magunk mögött hagyjuk. Amikor utazom az EU-ban, akkor néha azt látom, hogy nem csak az kutatóintézetek helyzete mennyire más, ezek csak a jéghegy csúcsát jelentik, hanem látom azt is, hogy például az iskolaépületek milyen borzasztó állapotban tudnak lenni és azt hiszem, hogy nem csak a gyerekeink, hanem Európa jövőjét játsszuk el, hogyha erre nem figyelünk oda. Úgyhogy meg kell találnunk a módját annak, hogy téríthető támogatásokat jutassuk el a tagállamokba, a régiókba, városokba, és az Európai Banknak a multiplikátor hatását is felhasználjuk. Tehát ennek a kettőnek egymás mellett kell hatnia azok az országok, amelyek bajba kerülnek, azok esetében ne csak arról beszélünk, hogy a KKV-kat finanszírozni kell, vagy a újabb vasút vagy villamos vonalat egy nagyvárosban, hanem az oktatás teljes láncolatát, hiszen az egész oktatási láncra szükség van, hogy utána hatékony kutatásra tudjunk eljutni és azt látom, hogy komoly igény van arra, hogy sokkal jobban integráljuk azt, amit a magánszektorban és a közférában végzünk. Szükségünk van a magánszférára, hogy előre tudjunk lépni. Plusz újra kell gondolni néhány jogalkotási környezetre vonatkozó döntésünket, mert sok területen Európában az a probléma, hogy az alapkutatás, illetve az intelligens új termékek kialakítása szempontjából sok tekintetben világelsők vagyunk. Amikor már kifejlesztették az új termékeket, és azok a piacra jutnak, akkor már tudunk segíteni a piacon való megjelenésre de nagyon gyakran, hiába Európában dolgozzák ki ezeket az új termékeket, koreai vagy amerikai címkével kerülnek a piacra. A fejlesztés és a piacra dobás közötti kapcsolat kell megerősíteni. A Horizont 2020 vagy más alapok, illetve a mi tevékenységünk is sokat tud ezen a téren hatni. Az innováció lemaradt az Európai Unió prioritásai között, és ezen változtatnunk kell. Köszönöm. Paloma López kap szót. Gracias, presidente. Köszönöm szépen. Elnök úr, köszönöm. Hoyer úr, jó napot kívánok. Három kérdést szeretnék önnek feltenni. Lát, itt vagyok, jelzem. Köszönöm. Tehát három kérdésem lenne önnek. Az első kérdésem az FC-re vonatkozik de nem azt fogom megkérdezni, hogy hány projektjük van, vagy mekkora hitelt adnak, hanem az addicionalitásra szeretnék rákérdezni. Úgy tűnik, hogy a kezdeményezés, ez az kezdeményezésre azt mondták, hogy ez, ez sikeres volt, de akkor miért nincs megfelelő befektetési szint? arról is hallottunk, hogy a megszorításoknak továbbra is folytató, folytatódnia kell, és ekkor szűnik meg ez a beruházási hiány nem tudom, hogy vajon mi hatása van, lesz majd mindennek. Szerintem egyetlen hatása van, a, az termékek ára megnőtt. Spanyolországban jól működött a program, de ez korábban is létezett, tehát valójában csak átnevezték. A kérdés az, hogy mi az igazi hozzáadott érték. A szembevőszéknek is úgy tűnik, hogy vannak kétségei az FC-vel kapcsolatban, ugyanezen okoknál. Ki, kifolyólag erről mit gondol? Ez azt jelenti, hogy a korábbi beruházási banki tevékenységeket átkozmetikázták? Még egy kérdés. A, a beruházási bank Európán kívüli tevékenységéről még nem beszélt, erre kérdeznék rá. Mi a helyzet az alapjogi kartával, ugye elvileg az önök tevékenységehez kapcsolódik. Hogyan hajtják végre ezt a kartát? Ezzel kapcsolatban van-e valamilyen jegyzőkönyv, ahol meg lehet állapítani, vagy meg lehet, győz, meg lehet győződni arról, hogy Palesztinában vagy Nyugat-Szaharában, tehát elfoglalt területeken nem finanszíroznak semmilyen projektet. Még egy kérdés. Korábban beszélt arról, hogy a képviselők, az Európa Parlamenti képviselők valójában projekt nagykövetek. Én egy konkrét projektről beszélnék. Most a Murszi régióban, Lorkában újraépítenek, újraépítik egy 2011-es földrengés után a város, és ugye elvileg ez 2017 előtt be kellett volna fejezni. Az elnék közbeszakítja hozzászólat. Hát még egy pillanat lenne. Szeretném tudni, hogy a beruházási bank mit tesz azért, hogy a finanszírozás meg is érkezzen. Elnök, írásban is be lehet nyújtani kérdéseket. of course, I do not agree with the doubts of expressed by... A számvevőszék kétségekkel nem értek egyet, de azért ezt komolyan kell venni. Az addicionalitási addicionalitása ellen az FC részéről lehet érvelni nagyon könnyen. Ha megnézzük a külön projekteket, KKV projekteket, vagy nagy állami, vagy nagyvállalati projekteket, akkor meg tudjuk mutatni azt, hogy az, az FC nélkül, vagy a beruházási bank nélkül is lehetett volna finanszírozni a projektet. Ehhez kétség se fér. De ahhoz sem fér kétség, hogy az FC a beruházási bank csoport számára lehetővé teszi azt, hogy szignifikánsan növelje fellépését egy olyan kockázati profillal, mint sok, ami sokkal magasabb, mint a hagyományos tevékenység esetében. Tehát nem igaz az, hogy az FC beruházás, annak a tevék, kiterjesztés annak a tevékenységnek, amit a, a beruházási bank egyébként is megtesz. Ez nem igaz. Az FC előtt a beruházási bank csak kevés kockázatos fellépést tudott végrehajtani. Ez az összes finanszírozásunk 6%-át tette ki. Az EU-s garanciáknak köszönhetően most már a különleges tevékenységhez tartozik az engedélyezések 30%-a, ez azt jelenti, hogy a, ez, a, ez a veszélyesebb kategóriát jelenti. Ez azt jelenti, hogy évente ez a fajta tevékenység 4 milliárd euróról 15-20 milliárd euróra növelt, tehát nem az egyes projektek szemszögéből kell vizsgálni az ügyet, hanem összességében. Alapjogi kérdés, ez szerves része a környezeti és egyéb értékelésnek, amelyet egy minden projekt esetében végrehajtunk, ezt nagyon komolyan vesszük, van egy nyomozó tímünk is, nagyon jól működnek, tehát néha hallunk kételyeket, mindig megvizsgáljuk, utána járunk, hogy mi is történik, és nagyon fontosnak tartjuk a vállalatok szociális felelősségét. Ami a murciai, a Lorca városában történő felújítást, illet, illetve újjáépítést, elnézést, erről nem tudok beszámolni, nem ismerem a projektet. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Tavaly az EIB 19 milliárd fontot, vagy eurót ruházott be, és a projektek, vagy a hitelek negyede klímaváltozással volt kapcsolatos. Ebben a tekintetben vezető szerepet játszanak. Én a zöld frakció tagjaként én üdvözlöm azt a célt, hogy 20%-át az energia igénynek az EU 2020-ig megújuló energiaforrásból fedezze. A kérdésem az, hogy a jelenlegi javasolt beruházási előirányzat az ilyen energetikai projektekben mekkora, és még egy plusz kérdés, az Egyesült Királysággal kapcsolatos kérdés. Az a brit kormány a mi beruházási bankunk privatizálását tervezi, és ez a bank nem inkább a megújuló energiaforrásokba történő beruházásokról, hanem a foszilis beruházásokról ismer. Tehát az EIB a megújuló energia beruházásokat sikertörténetnek tekinti, és várhatóan milyen hatással lesznek ezek a projektek az említett 20%-os célkitűzés kapcsán. Um, when it comes to a klímaváltozással kapcsolatos tevékenységeket illetően a multilaterális kapcsolatokat illetően mi vagyunk az első helyen világszerte. Mi voltunk tulajdonképpen a hajtó erő Limában együttműködve a világbankkal, a világban később kapcsolódott, most nem akarom itt összezavarni az előző megjegyzéssel, tehát mi, voltunk, mi léptünk először a COP21 kapcsán, mi tettük le az asztalra az egyértelmű célkitűzéseinket, nevezetesen hogy a finanszírozás 25%-a a klímaváltozással kapcsolatos projektekre fog irányulni, és megfeleltünk ennek az elvárásnak, illetve az EU-n kívül is 35%-ban járultunk hozzá az ilyen jellegű projektekhez, annak érdekében, hogy 2020-as célt teljesíteni tudjuk. Ami pedig a Brexitet illeti, ez mindannyiunk számára veszteség, de azt hiszem a bank számára különösen, ugyanis az Egyesült Királyság az egyik legerősebb partnerünk, ami a klímaváltozással kapcsolatos fellépéseket, vagy a megújuló energiaforrásokat illeti. Úgyhogy a, ez, ez majd a mérlegünkben is meg fog jelenni ennek a hatása. Ennek ellensúlyozása nem túl könnyű feladat, ha a zöld bankra gondolunk. Korábban, korábbi minőségemben én nagyon jól értesültem erről a projektről, Schengen erről is tájékozottam, de nyilvánvalóan nem az én dolgom, hogy erről bármit is mondjak. Összességében nekünk hiányozni fog az Egyesült Királyság, ami az energiahatékonyságot, illetve a klímaváltozást illeti, és azt hiszem, hogy ez egy eh, figyelmeztető jelzés mások számára is, hogyha erősek akarunk maradni ezen a területen, akkor másoknak is eh, fel kell lépniük. Még a foszilis beruházásokra vonatkozóan, ha mondana valamit. Az energiapolitikánk semleges, ami az energiatermelés forrását illeti, nyilvánvalóan a standardjaink, a kibocsátási limiteket illetően nagyon szigorúak, de nem írhatjuk elő a tagállamoknak, hogy milyen energiaforrást részesítenek előnyben, amennyiben a céljainkat teljesíteni tudják. És hogyha valaki ezen túl akar lépni, vagy többet akar teljesíteni, akkor nyilvánvalóan mi ebben támogatjuk. Köszönöm szépen, Hannemans úr. Hollandul folytatom, ha lehet. Köszönöm szépen. Az EIB kapcsán itt a migráció, vagy a menekült válság kérdését hogy szeretném felvetni. Az NLA képességi kezdeményezéssel kapcsolatosan itt egy kiegészítő szerepet töltenek erre a kezdeményezésre 5,3 milliárdot bocsátottak rendelkezésre, a garancia szintet is megemelték. Itt az átláthatósággal, a fenntartósággal, az emberi jogokkal, az esetleges autoriter rendszerek instabilitásával kapcsolatosan merülnek fel kérdések. A kérdésem a következő. Ön hogyan ítéli meg a, az új szerepet, amelyet megörököltek, vagy megkaptak? és hogyan tudnak itt új feladatokat is ellátni, és hogyan tudnak ezt a, hogyan tudják ezt a konkrétban, ez, konkrétan ezeket a feladatokat megvalósítani. Az EU, az EIB az EU-n kívül is tevékenykedik megalakulása óta a finanszírozási felhasználásunk 10%-a kb. évente 10 milliárd eurót fordítunk erre Afrikában. Például különösen aktívak vagyunk, és az erre vonatkozó együttműködési megállapodás is ennek keretet ad. Úgyhogy Afrika nem egy idegen terep számunkra, amikor a menekült válságról beszélünk, illetve ennek felismeréséről, ami szerintem meglepő módon hosszú ideig tartott. Én rávilágítottam arra, hogy megfeleljünk az ebből fakadó kihívásnak, ehhez beruházásokra van szükség. A Fogadó országokban, vagy a tranzit országokban, például a Nyugat-Balkánon, óriási beruházásokra van szükség. Végül is a kérdés úgy merül fel, hogy csak a tüneteket kezeltük -e ezzel, vagy a válság gyökerét is. Mi hiszünk a külső beruházási tervekben, és az elmúlt fél évben azonban sajnos valami kevés történt. Remélem, hogy a máltai elnökség végéig megállapodás születik majd. Ami pedig a zenállóképesség kérdését illeti. A projektek már megvalósulnak, éppen ezért üdvözlöm a kezdeményezést, és nagyon hálás vagyok a garanciáért, illetve a szóban elhangzott támogatásért, de őszintén de ez a 720 millió a tagállamok részéről, azt hiszem, hogy eléggé ambiciózus célküzdés. A következő menekült hullámmal idén számolunk, úgyhogy ez az ellenálló képességi kezdeményezés ugyan már megkezdődött, de biztosítani akarjuk, hogy ez előbb-utóbb a teljes, a bankunk teljes beruházási portfóliójának szerves részévé váljon. Egyébként más intézményekkel is kiváló az együttműködésünk, és a Boost Africa nevezetű erőfeszítést is támogatjuk. Itt elsősorban az afrikai fiatalok és kisvállalkozók esetében kívánunk támogatást nyújtani, illetve számukra elősegíteni a vállalkozást. Itt nyilvánvalóan a bankunk nem egy segélyszervezetként akar fellépni, de akik úgy döntenek, hogy otthonról dolgoznak, azok számára nyújtunk segítséget. Köszönöm szépen. Kollégák, most már csoportokba kell rendezni a kérdéseket. Az első csoport első felszólja Kirtosz úr. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Hoyer elnök úr, nagyon hatékony és sikeres Európai Uniós intézményélén áll Mindazonáltal egy csor kollégám úgy gondolja, hogy a bank még tovább léphetne egy igazságosabb és átláthatóbb adórendszer felé a pénzügyi közvetítőkön keresztül, akikkel együttműködik. A pénzügyi közvetítőket meg kéne győzni arról, hogy az EBB szabályait fogadják el. A nemzeti jogszabályokat össze kéne hangolni a pénzügyi közvetítőkkel kapcsolatban. És még hogyha lehetséges egy második kérdést is feltenni, kérem, hogy szóljon részletesebben a Brexit helyzetről az EBB-n belül. Vannak folyamatban lévő projektek az Egyesült Királysággal. Az EBB élete milyen lesz a Brexit után? Akkor most gyűjtjük a kérdéseket, mondja az elnök úr, Katalin Pima képviselő kap szót. Köszönöm szépen. Annyi nyelven, román nyelven szeretnék kérdezni. Egy nagyon rövid kérdésem volna. ami a bank egyik fő célkitűzéséhez kapcsolódik, az beruházás ösztönzés EU szerte. Az Európai Unióban vannak fejlett gazdaságok, 15 tagállamban, ahol van szakértelem, beruházás, az egész hagyomány megvan ahhoz, hogy nagy projekteket megfelelő pénzügyi mixből finanszírozanak strukturális alapoktól kezdve más finanszírozási források bevonásával. De vannak olyan országok, ahol óriási nagy a beruházási szakadék, és itt általában vannak lemaradt régiók, ahol nincsen az ilyen nagy beruházások végrehajtásának hagyománya. Ráadásul az ehhez szükséges szakértelem is hiányzik. Az Európai Beruházási Bank véleményem szerint fontos lenne, hogy támogassa a beruházásokat azáltal is, hogy figyelembe veszi a földrajzi kritériumokat, hogy a beruházás egységesen legyen elosztva EU szerte, és a bank akár szakértelmet is nyújthatna a bizottsági szakértők mellett ott, ahol erre legnagyobb szükség van, közép-kelet-európában, főleg kelet-európában, mert óriási nagy lenne a szükség a beruházásra, de a helyi szakértelem az nagy mértékben hiányzik. Köszönöm szépen, Mátó úr kapszott. Köszönöm, elnök úr. Csak gyorsan. Az Európai Bizottság és a Parlament megpróbáltak értékelni a helyzetet, hogy az addicionalitás növelni tudja. Ő szerint jó irányba mennek a javaslatok. A kérdés az, hogy milyen irányba kell, milyen irányban kell az addicionalitást növelni. Egyesek szerint a portfóliókon múlik, ez nem pedig a projekteken. Aztán a promóciós tagállami nemzeti bankoknak pontosan mi a szerepe ön szerint el lehet -e érni valamit, ami még jobban bevonja ezeket a bankokat? Még egy kérdés. Hajlandó-e csapatban dolgozni ezekkel a promóciós bankokat, tehát szorosabbra vonni az együttműködést? Köszönöm. Thank you very much. First... Köszönöm szépen. Kircosz úr, szeretném megköszönni a megköszönni az egy, a támogatását, az együttműködését ön nagyon mélyen ismeri az intézményünket. Egy konkrét kérdést is föltett. The uh, promotion of fair and, and, and transparent tech. A, az igazságos és méltányos adórendszerek uh, elterjesztése. Nos, uh, Tudatában vagyunk annak, hogy ezen a területen azért elég sok előrelépés van nemzetközi szinten, ebben aktívan részt veszünk egyébként mi is, és a átláthatóbb és méltányosabb adórendszert támogatjuk mi is. A bank folyamatosan vizsgálja, hogy milyen fejlemények történnek Európa és nemzetközi szinten, hogy új standardokat tudjunk kidolgozni, a banki szabályokra vonatkozóan például. Az adó kérdésben például lépéseket tettük, hogy a, a szükséges óvatossággal lássuk el, ez azt, ezeket a kérdéseket. Ez azt jelenti, hogy amikor aláírunk egy szerződést a partnereinkkel, akkor az adóügyi átláthatóságra is odafigyelünk ez tehát a kellő körültekintés elve. De ez nem egyszerű, mert napról napra változnak a szabályok, az alapelvek, és nagyon odafigyelünk arra, hogy a különböző nemzetközi fórumokon milyen előrelépések történnek, hogyan alakulnak a dolgok, és ezt örömmel tesszük. Brexit hogy néz ki majd a beruházási bank a Brexit után? Hát, szánalmasan fogunk kinézni, mint hogy az egész EU, különös tekintettel a bankunkra, de hát ezt tényként kell kezelni, én ezt nagyon-nagyon sajnálom. Ennek lesznek következményei, elnök úrral beszéltünk erről az ülés előtt, meg kell nézni, hogy az Európai Parlamentben az a core group, aki ezzel a tárgyalással foglalkozik, tehát nekik a lehető legjobban meg kell érteniük a, a bankunk szerepét. Itt nem kérésekről, meg számadatokról van szó, nem, nem erről van szó. Egész egyszerűen arra kéne rá tapintani, hogy a bankunknak mi a szerepe a Brexitben. Ez leginkább az európai költségvetés szempontjából releváns, de a beruházási bank nem része a költségvetésnek, ez egy tőke, alapon működő intézmény, és fél trillió eurónyi kintlévőségünk van kötvényekben. Mi 85 milliárdnyival kereskedünk évente, ez több, mint a nemzetközi partnereink, és azt gondolom, hogy az Európai Unió jövőjéből ez is fontos. Nos, önöknek is, és a polit- többi politikusnak, a politikai, politikai vezetőknek is át kell ezt látniuk. Mi a szerepünk a nemzetközi tőkepiacon? A lényeg tehát az lenne, hogy rálássanak erre az egész összefüggés rendszerre a vezető politikusok, Egyébként egy Brexit csapatot felállítottunk a bankon belül, mert ezzel nem foglalkozhatnak a jogi szakértőink. Nem, ezek olyan matematikusok, olyan banki szakértők, jogászok, akik nagyon komoly tapasztalattal rendelkeznek, és ebben a fájdalmas feladatban segíteni tudnak nekünk. Folytatjuk majd egyébként ezt a, ezt a folyamatot. Evans kolléga kérdése. Igen, ismerem a problémát, de az EFSZ is megmutatja, hogy a kontraciklikus eh, regionális reprezentáció megvalósíthatuk. Ha megnézzük a egyfőre jutó GDP listát, akkor lehet látni, hogy melyik tagállam eh, részesült a legjobban az fc ből Az Olaszország és Spanyolország tekintve, akik 8.-9. Eh, helyen vannak, a lista elején eh, kelet-európai országok vannak, tehát van itt siker, de tagállami szinten is szükség van kapacitás építésre. Az ön hazájában a nem kimerített tartalékok aránya a business promotion célra, vagy vagy eh, vállami projekteknek hatalmas. Tehát hatalmas ki nem lehetőségek vannak. Ezt tanácsadó szolgáltatásokkal kívánjuk maga a jövőben kihasználni vagy megváltoztatni. Ha visszatekintünk viszont, Bukarestben van az egyik legnagyobb eh, igazságügyi hivatalunk, de hát sajnos, mondom, vannak még olyan rejtett kapacitások, amiket nem sikerült kiaknázni a régióban. De nagyon fontos, hogy megnyerjük a tagállami promóciós bankok támogatását. Mátó úr tett fel erre vonatkozó egy kérdést. Az ön az egy nagyon jó példa erre vonatkozóan, főleg a KKV finanszírozásnál az eco szüksége van ránk, nekünk őrájuk, mert nélkülük nem lehetne létre ez, a, ez az eredmény, ezért kell tehát együttműködni a tagállami partnerekkel, vannak ajánlataink, és nekünk is vannak ajánlataink a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségek felé. Ez tényleg kulcsfontosságú van még egy dimenzió, amit nem szabad elfelejteni az Európai Parlamentnek. A nemzeti tagállami, a nemzeti promóciós bankok szerepe differenciált kell, hogy legyen, hogy ne az öt nagy, az öt nagy legyen az oroszlán rész. Tehát együtt kell működni ezekkel a promóciós bankokkal, de az összes tagállamban, azokban a tagállamokban is, ahol nincs meg ez a promóciós bank, létre kell hozni. A CDP-vel, a BGK-val, az ECO-val együtt fog működni, persze, de más országokban is szükség van erre a típusú támogatásra. Honász Fernández következik. Elnézést kérek, elnök úr, két kérdésem lenne, konkrét kérdések. Azért megvárom, míg fölveszi a fülhallgatóját, és remélem megkapom választ is. A Juncker tervel, ugye az volt az elképzelés, hogy beruházási szín megnőjön Európában. Nem csak a magánbefektetők esetében kell ezt elérni, hanem az állami szektorra vonatkozóan is. Az alaptőkével kapcsolatban, vagy a platformok létrehozásával kapcsolatban Gyakorlatilag a stabilitási paktumban nem tartoztak bele az innen érkező befektetések. A platformok elég jól működnek, úgy tűnik. Kérdezném, hogy önök ezeket a platformokat hogyan értékelik, hogy a Juncker terv vajon hozott-e plusz finanszírozást ezen platformokhoz, illetve jó lenne, hogy amikor felülvizsgáljuk a Juncker tervet, akkor ezt a kérdést is javítsuk. Második kérdése. A tanácsadó központok kérdése, Advisory Hubs. Ez a tanácsadó munka arra épül neki, hogy jobban tudjuk, jobban, hogy működőképesebb legyen a Juncker terv. Ez jó dolog, ez az elképzelés, de nem tudom, hogy mennyire működnek jól ezek a tanácsadó központok. Mi az aránya azoknak a projekteknek, amelyek eljutnak a hubig, és azoknak, amelyek azután a Juncker tervből finanszírozást is kapnak? Ez a két kérdés. Tehát platformok és a hubok. Thomas Mann. Köszönöm, Hajer úr. A kollégák már említették a KKV-k támogatását, igen, itt vagyok. És más példát is szeretnék említeni. Frankfurt am Mainban, én Hesseni vagyok, 400 millió eurós hitelt nyújtottak egy új építési projekthez az a repülőtéren, ami egy igen komoly beruházás, ezzel rengeteg munkahelyet is teremtenek. További együttműködések vannak-e ilyen méretekben, vagy a, a jövőben esetleg lesznek olyan projektek, ahol ez nem így valósul meg. A második kérdésem pedig az beruházás adózással kapcsolatos. Ez nagyon fontos a beruházók számára, illetve a hatóságok számára. Egyrészt a pályázattársal kapcsolatosan, másrészt pedig a hatóságoknál a különböző követelményekkel kapcsolatosan. Tehát ez egy olyan platform, amelyel, amely megfelelő tanácsadás szolgálatna milyen elvárásai vannak egy ilyen berendezkedéssel kapcsolatosan? Köszönöm, elnök úr, én is osztom a Brexit-tel kapcsolatos érzelmeit. Először is az én választókörzetemben, Birmingham-ben egy óriási kórház valósult meg az FC1 keretében, és nem csak az egészségügyi ellátás javítására irányul, hanem egy terület teljes megújításáról is szól a projekt. Az ilyen megkezdett projektek eh, hogyan folytathatók? Mi biztosítja ezt? A második kérdésem pedig az EIB szerepe a külső fellépésekkel kapcsolatosan. Említette, hogy a humanitárius eh, és menekült válságra önök is igyekeznek reagálni a külső beruházási terv keretében, ami az FC-nek egy változata. Milyen tanulságokat szűrtek le az FC-ből annak biztosítására, hogy ez, ez a külső beruházási terv megfelelően működjön? Tudom, hogy itt újra élesztette a bank a külső beruházásait, például Ázsiában is, a projektek közül jó sok a klímaváltozással kapcsolatos. De most tekintettel az adott régió stratégiai érdekeire mi, nem veszélyeztetője valami, hogy az ilyen projektek leállnak. És Scott Kett a kollega már említette, hogy hogyan lehet biztosítani azt, hogy a projektek eh, eh, teljesítsék a COP21-es célokat, de ez ne egy eh, ilyen túlszott zöld testés legyen. Coburn úr. Ah, oh, good. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. Elnézést, hogy korábban nem voltam itt. A szerződés létrehozta az Európai Beruházási Bankot, és az azt akarja, hogy tagállamok legyenek ennek a részvényesei. Amit ön mondott a korábbiakban, abból biztos nem lesz meglepő ön számára, hogy Nagy-Britannia a Brexit után vissza fogja kérni a pénzt, amit beletett a bankba. Ezt hogyan fogják megoldani? És hogyan fognak reagálni a fennmaradó re, ö, részvényesek. Mi lesz a hosszú távú projektekkel, vagy pedig a portfóliójukat átalakítják, és ebből vissza tudják fizetni az Egyesült Királyságnak a pénzt, vagy pedig a loanbooknak egy részét visszaadják az Egyesült Királyság kormányának lehetséges, hogy az egész egyszerűbb lenne, hogyha az Egyesült Királyság egy alapot hozna létre erre a célra, meg úgy gondolja, hogy ennek a létrehozásának lenne egy észszerű időkerete, hogy az Egyesült Királyság kívánságait tudják teljesíteni? Thank you very much. Um... Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy a rugalmassággal és a tanácsadókkal kéne kezdeni. Óriási előrelépésekre van itt lehetőség. a maximális rugalmasságot akarjuk elérni. Azért, mert tisztában vagyunk azzal, hogy az európai költségvetési garanciához nincs hozzáférésük a kereskedelmi bankoknak, a tanácsadás rendkívül fontos, különösen azért, hogy az irányító hatóságok kapacitását a projekt fejlesztésében és végrehajtásában megerősítse. Ez bizonyos országokban konkrétan nagy gyengeség dél-kelet-európában. Fernández úr a nemzeti bankok és platformok kérdését vetette fel. 16 ilyen nemzeti promóciós bank van. Ezt nem annyira banknak, hanem inkább alapnak tekintjük, és ez így sokkal érdekesebb. Sok országban szükség van arra, hogy ösztönözzük a vállalkozókedvet, a startupokat, a KKV-k tevékenységét, a létrehozásuk után, és szerintem az Európai Beruházási Alap egyre aktívabbá válik olyan tagállamokban is, ahol ilyen lehetőségek a korábbiakban nem voltak. Úgyhogy azt látom, hogy a rendszer elég jól működik. Például a széles sáv alap az az egyik jó példa, ami ezen országoknak rendelkezésére most indítottuk be, és nagyon optimisták vagyunk ezzel kapcsolatban. A helyi projekteket illetően néha nagyon ösztönző, bátorú, bátorító dolgokat látunk, máskor elég kiábrándítóakat. Az általunk legjobban ismert országokban van, is vannak nagyon jó és szörnyű példák. Úgyhogy azt kell mondanom, hogyha egy projekt, mint például a frankfurti, a gazdasági stratégiának a részét képezi az EU-ban, akkor nagyon szívesen befektetési területnek tekintjük. De az illető bank nagyon sok Európai Uniós légi kikötő projektben szerepelt már, hogyha hozzáadott értéket tud adni az Európai Unió a projekthez, akkor érdemes nekünk beszállni. Sokkal többet teszünk, mint a tagállami pénzügyminiszterek azt, amennyire elismerik a helyi közösségekért és a köz- régiókért. Ebben a kontextusban egyébként érdemes elolvasni ezt a könyvet, amit az Eurostattal adtunk ki, mert néha a tudáshoz nem férnek hozzá a pénzügyi eszközökkel kapcsolatban a helyi és regionális szinten. Még kevésbé tudják ezeket, ismerik ezeket, mint országos szinten, sőt, előítéletek alakulnak ki a PPP-k vagy mások ellen. Amíg ezeket a projekteket tiszta és észszerű módon tudjuk irányítani, addig nincs velük baj. De óvatosnak kell lennünk. Viszont egy eszközt nem szabad elítélni, anélkül, hogy megfelelő módon köve, közelítenénk hozzá. Az egyik legjobb tapasztalatom Birmingham volt. Ott beszélt valaki egy kórházról, kicsit irritált, amikor a finanszírozásban való részvételünket nem ismerték el teljes mértékben, de lényeg az, hogy most már a 27 és a 28 tagállam is tárgyalja ezeket a kérdéseket. A Brexit, és remélem, hogy ez az utolsó kérdésre is tudok válaszolni, remélhetőleg civilizált módon letárgyalható lesz, mert senkinek nem érdeke, ennek a kórháznak, a betegeinek, a régió számnak sem érdekel, senkinek nem érdeke az, hogy károsuljon. Úgyhogy megfelelő tárgyalásokra van szükség, és azt gondolom, hogy itt óriási kihívás áll előttünk releváns az, hogy folytassuk a tevékenységünket az Egyesült Királyságban. Továbbra is részvényes az Egyesült Királyság jelen pillanatban. Vannak jó projektek, úgyhogy nincs oka annak, hogy ezeket most így hirtelen egy tolvonással megszüntessük. Más oldalról viszont tisztában kell lennünk azzal, hogy az Egyesült Királyság jelen pillanatban az EU-nak a jog, jogos tagja, a privilégiumok és a, a kötelezettségek egyaránt érintik. A Brexit után viszont nem lesz az, és a saját eszközeink védelme az Egyesült Királyságban szintén egy nagyon kényes kérdés lesz. Óriási erőfeszítés el tehát előttünk, amit a tárgyaló testületek, bárnyi Fawcett és további urak támogatásunkat élvezni fogják ebben, de olyan olyasi dimenziókról beszélünk, hogy igazából nehéz már most következtetésre jutnunk velük kapcsolatban. És nem csak nagyon sok eszközünk van az Egyesült Királyságban, hanem az is tény, hogy az Egyesült Királyság a részvények 16%-ának a tulajdonosa, és nyilván akarni fogják ennek az értékét. Amikor kilépnek, viszont fél billió eurós követelésünk van feléjük, tehát hogy ezt is valahogy le kell írni. Lényeg az, hogy az elkövetkezendő két évben nagyon mély és részletekben menő tárgyalásokat fogunk folytatni. Remélem, hogy olyan szellemben, ami szükséges ahhoz, hogy a jövőben is jó együttműködést tudjunk fenntartani az Egyesült Királysággal. Remélem tehát, hogy nem fogunk túl sok porcelánt összetörni a tárgyalások során. A projektnek még nincs vége. Egy projektet addig követünk nyomon, amíg teljes mértékben vissza nem fizették. Az Egyesült Királyság ezért 2052-ig érdemes szám, érdekes számunkra, mert akkor lesz az utolsó projektnek a végső kifutása. A beruházók vagy a projekt tulajdonosok nagyon fontos, hogy betartsák az ígéreteiket szociális környezet és a többi normák tekintetében is. Minden szerződést be kell tartani, és hogyha a szerződéses rendelkezéseket nem tartják be, akkor annak következményei lesznek. Mindenről sikerült beszélnem. Köszönöm szépen, és elnézést, hogy így túlhúztam az időt, de szerettem volna tisztességesen megválaszolni a kérdéseiket. I'm so, thank you very much. Csak öt perccel szaladtunk túl, úgyhogy köszönöm szépen, nagyon hasznos volt ez az eszmecsere szokás szerint. Biztosíthatjuk az igazgató urat, hogy a parlament tisztában van az EBB fontosságával a küszöbön álló brexit -e kapcsolatos döntésekben is. Reméljük, hogy pozitív szerepet tudnak vállalni ebben a folyamatban is. Szoros együttműködésben maradunk önnel és az intézményével is. Köszönöm szépen még egyszer Hoyer úrnak és csapatának, hogy ellátogattak hozzánk, és három órakor folytatjuk a munkát. Köszönöm.